Bonjour. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves Veronik! Fogadjuk el akkor a napi rendünket, ezzel fogjuk kezdeni a munkát. Szeretném megjegyezni, hogy egy kisé módosítsuk a napi rendünket, ugyanis, ahogyan ezt már tudhatják, ugyanis a titkárság pénteken küldött önöknek egy e-mailt, hogy egy, a három utolsó pontot áttesszük a holnapi napirendünk, napirendi pontunkra. 16.30-tól 17 óráig a könyvtár határok nélkül pontot fogjuk megtegyelni, 17-től 18 óráig Tabó Mbeki úrral, illetve a magas szintű panellel fogunk találkozni, és 18-tól 18.30-ig pedig egy véleménytervezetet fogunk megtárgyalni. A 69. az ENSZ közgyűlésének 69. üléséről szóló ajánlásokról fogunk beszélni. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen észrevétel? Nincsen, akkor ezt elfogadjuk. Nézzük akkor most a következő ülés jegyzőkönyvét, ez a 2013. december 18. ülés. Ezt mindenki megkapta és hogyha van ezzel kapcsolatban valamilyen megjegyzésük, akkor kérem, hogy a titkárság felé azt jelezzék a mai ülésünk vége előtt. Ezen kívül pedig dossziéjukban megkapták azokat az ajánlásokat, amelyeket a koordinátorok üléséről kaptak, egy 2014. január 21-i ülés határozatairól, illetve ajánlásairól, hogyha vannak ezzel kapcsolatban megjegyzéseik, akkor kérem, hogy a, az ülésünk vége előtt még a titkárságnak ezt jelezzék. Illetve, ha nem szólnak, akkor ezt úgy tekintjük, hogy jóvá hagyták ezeket az ajánlásokat. Úgy volt, hogy Afganisztánról egy közleményt fogok most tenni de majd eh, Veronikkal ezt később fogom megtárgyalni. Semmiféle bizottsági közleményre irányuló kérést nem kaptam. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szeretne bármilyen közleménnyel élni felénk. Oui, merci Madame la Présidente. La, commis la Commission n'a aucune communication à faire. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a bizottságnak nincsen semmiféle közleménye. Köszönöm szépen, válaszolja az elnök asszony. Kérdéseket sem kaptunk, így a kérdések óráját is elhalaszthatjuk, és közvetlenül az első napi rendi pontunkra, illetve a hetesre fogunk áttérni. Ez egy tanulmány bemutatása lesz, illetve egy eszmecsere. Ez szakbizottságunk, a Fejlesztési Szakbizottság rendelte meg Jordánia területfejlesztésével kapcsolatban, amelyet nemzetközi jogi szempontból vizsgáltunk meg. Ez a tanulmány rendkívül kényes témát tárgyal meg, ezt pedig a nemzetközi humanitárius tudományos szervezet, azaz a diakónia képviselői fogják bemutatni számunkra. Malin Greenhill és Majid Zakut úr képviselik a szervezetet, és meg is fogom nekik adni a szót azonnal a diakona képviselőinek. Azt hiszem, hogy először is, ha jól tudom, Malin Greenhill asszony fog hozzászólni, parancsoljon öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak ide minket a területrendezéssel kapcsolatban, amit a cisjordániai területen valósít meg Izrael, illetve ennek a nemzetközi jogi szempontjait vizsgáltuk. Ennek jelentős múltja van, azonban nagyon jelentős jogi konfliktust jelent, ugyanis a területtel kapcsolatos jogokat érint, illetve az emberi jogokat egyaránt. A jogállamiságra is vonatkozik, és azt hiszem, hogy ha bármilyen elemzést végzünk ezzel kapcsolatban, illetve a konfliktus megoldását tárgyaljuk, akkor ebből a pontból kell kiindulnunk. Ne felejtsük el, hogy Cisjordánia megszállás alatt van. A szokásos nemzetközi jog szerint akkor tekintjük, tekintünk megszállottnak egy területet, hogyha egy ellenséges fél azt uralma alatt tartja. 2004-ben az ENSZ is megerősítette, hogy Cisjordánia, Kelet-Jeruzsálem és elnézést, valaki közben szólt, képviselőasszony szól, mikrofon nélküli hozzászólás, lassabban, azt kérték a hozzászólót, hogy lassabban beszéljen. Köszönöm szépen. Tehát a Nemzetközi Bíróság 2004-ből, 2004-ben megerősítette, hogy Cisjordánia, Kelet-Jeruzsálem, illetve a gázai övezet megszállott területnek számít, ahol Izrael megszálló hatalomként lép fel. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi humanitárius jog, hadi jog, illetve megszállási jog lép érvénybe. Ez pedig számos ENSZ biztonsági tanács, illetve közgyűlési határozat megismételte. Izrael megszálló hatalomnak számít, ez komoly és nagyon konkrét nemzetközi kötelezettségekkel jár, ugyanis a palesztin lakosság jólétével kapcsolatban kötelezettségei vannak. Ez az előadás a megszálló erő tevékenységével foglalkozik, de ne felejtsük el, hogy a palesztin hatóságoknak egyaránt vannak kötelezettségeik, erre is ki fogunk térni. Nagyon fontos, hogy a Genfi egyezmény aláíró felei a nemzetközi humanitárius jogot minden körülmények között tiszteletbe kell tartsák. Ez azt jelenti, hogy meg kell tenniük mindentőlük telhetőt, hogy jogi védelmet biztosítsanak a konfliktusban résztvevő felek számára. Az EU iránymutatások pedig a nemzetközi humanitárius jognak való megfeleléssel kapcsolatban fogalmazták meg, hogy ennek a jogi kötelezettségnek milyen jelentős szerepe van a konfliktus rendezésében. Az EU tagállamok természetesen azt is kiemelték, hogy a végrehajtás a részes feleken múlik. Kutatást végeztünk, ez a fő tevékenységi területünk, a nemzetközi jog stratégia jellemzését végeztük el ezzel kapcsolatban, tehát a jelentés egyik fő szempontja az az volt, hogy megvizsgáltok a cisjordániai területfejlesztést nemzetközi jog szempontjából. A területfejlesztés jelenti a megszállás legfontosabb elemét, ez a cisjordániai területnek több mint 60%-át érinti, ez az oszlói megállapodásban is eh, lefektetésre került. Nagyon jelentősen meghatározza, hogy a természeti erőforrások az például a vízhez ki juthat hozzá, illetve a palesztin közösségek hogyan fejlődhetnek és virágozhatnak. A C övezetnek kevesebb, mint egy százalékát biztosították a palesztin fejlesztésekre. Ez egy olyan régió, amely bármilyen megvalósítható palesztin állam szempontjából kulcsfontosságú. A C-övezethez való tényleges hozzáférés nélkül nem lehet tényleges kétállami megoldást megvalósítani. Az EU a stratégia amely erre a területre vonatkozik, azt tartalmazza, hogy a palesztin fejlesztési tevékenységnek kell megvalósulni ezen a területen, és izraeli, illetve palesztin közösségek együttműködésén kell alapuljon. Szeretnék rámutatni arra, elnézést, egy kicsit lassabban Na, egy kicsit lassabban beszéljen, mondja az elnök asszony, ön olvas, nem pedig előad. Szeretnék rámutatni annak a jelentőségére, hogy ez a területfejlesztés milyen jelentőségű a C övezetben. Itt két térképet láthatnak a humanitárius ügyekkel foglalkozó ENSZ tanás tekintetében. A C övezet, a kék színű terület, azért jelentős, ugyanis ez Cisjordánia több mint 60%-át teszi ki, megszállás alatt van, az izraeli hadsereg teljes biztonság és közigazgatási ellenőrzés alá vonta, illetve a, nyugat, a cisjordániai terület jelentős részét kiteszi, ugyanis a természeti erőforrások nagy része itt található, illetve a termőföldek nagy része. A palesztinok nem léphetnek be sem a C övezetből, sem az A és B övezetből. Ez pedig az Palesztina egyetlen külső határa az izraeli határon kívül, ezért tehát a külkereskedelem szempontjából is rendkívül fontos. Ez a korlátozás, ahogyan a következő dián is láthatják, olyan területekre vonatkozik, amely például a telepek építésére vonatkozik, a sötétebb terület mutatja a cisjordániai telepek képét, jobb oldalon pedig láthatók az egyéb települések, ez egyéb telepek, és a jobboldali térképen látható pedig a mezőgazdasági terület, illetve a katonai zóna látható ez alatt. Tehát ezek a korlátozott területek nagyon fontosak a megszállott terület hosszú távú fejlesztése szempontjából, és ahogyan kimondtam már a korábbiakban is, bármilyen palesztin, esetleges palesztin állam megvalósíthatósága is ezen múlik. Kelet-Jeruzsálem mert kivéve nagyon fontos azt tudni, hogy a C övezet az, ahol a telepek találhatók. Ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat áll azon területek között, amely a C övezetre határoztak meg az oszlói megállapodásban, illetve az izraeli telepek szempontjából határoztak meg. Azt hiszem, hogy a következő térképet talán nem látják annyira jól. Itt láthatjuk, hogy milyen telepeket építettek, illetve hogy milyen területeket határoztak meg a telepépítés számára. Láthatják, hogy vannak kék körök ezen a térképen, ezek azt mutatják, hogy milyen bontási tevékenység történt, illetve honnan szorították ki az eredeti lakosságot. Láthatjuk, hogy ezek nagyon közel vannak a telepekhez, amelyek a fekete színűek. Ahol pedig csillagot is láthatunk, onnan a palesztin lakosságot elüldözték. A következő dián pedig azt láthatjuk, hogy hány palesztin tulajdonban álló struktúrát bontottak le 2009 és 2013 között. A sötét színű, a fekete az, hogy milyen bontások történtek, a kék színű pedig azt mutatja, hogy hány lakost üldöztek el onnan. Láthatjuk a bontások tekintetében, hogy egyre növekvő a tendencia. 2013-as adat azonban csak augusztusig vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az oszlói megállapodás óta jelentősen növekedett ezek száma. Ezeket a tevékenységeket a területfejlesztés keretében valósítják meg. Ez természetesen nem jelent újdonságot, a területfejlesztés, illetve a segélyek leszállítása az azzal kapcsolatos probléma nem jelent újdonságot e szakbizottság vagy az Európai Parlament számára, ugyanis 2011-ben egy jelentést született ezzel a témával kapcsolatban, ez pedig kimondja, hogy a területfejlesztési rendszerbe be kell vonni a palesztinokat is a C körzetben, a C övezetben, ugyanis csak így lehet javítani a területet. A parlament 2013 áprilisában egy szakpolitikai tájékoztatót is kiadott erről. Cisjordániával kapcsolatban megállapította az EU, hogy az izraeli területrendezési terv megsérti a nemzetközi jogot. Most pedig arra van szükség, hogy ezeket a politikai nyilatkozatokat valósággá váltsuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy megvizsgáljuk a területfejlesztési tevékenységet, és jelentésükben pedig azokat a jogi indoklásokat vizsgáltuk meg, amelyeket Izrael szokott meghatározni a területfejlesztéssel kapcsolatban, illetve azt is néztük, hogy milyen korlátozásokat jelent ez a palesztin lakosság számára, illetve a fejlesztés szempontjából, illetve igyekeztünk meghatározni a területfejlesztés és a segélyek szállítására vonatkozó mechanizmusok közötti kapcsolatot. Számos ajánlást, illetve következtetést is megfogalmaztunk az érintett felekkel kapcsolatban, beleértve az EU-t és az uniós tagállamokat is. Kollégám részletesen fogja kifejteni a továbbiakban a területfejlesztés kapcsolatos szempontjainkat, illetve annak jogosságát. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, kérem, hogy folytasson, és nagyon szeretném megkérni, hogyha inkább beszélne hozzánk, nem pedig felolvasna, így könnyebb a tolmácsolás. Kiinduló pontként fontos tudnunk, hogy egy immanens konfliktus van a területfejlesztési kérdések között, amely közép-hosszú távú magától értetődően, illetve a nemzetközi e, emberjogi humanitárius törvények között, amelyek meghatározzák a megszálló erő jogköreit és tevékenységeit. Alapvetően ez utóbbi azonban ez át, átmeneti vagy rövidtávú jellegű szabályozás. A kettő között tehát ellemondás van. A humanitárius támogatás, illetve a a palesztin megszállt területek lakosságának kiszorítása egy valósul meg a telepek kiterjesztésével. A tervezési rendszer, az izraeli hadsereg és a nyugat parton folytatott tevékenységet sor törvénytelen tevékenységet is tartalmaz, amelyek ellentmondanak a nemzetközi jognak. Ennek fényében nagyon fontos, szükséges, hogy az, az izraeli katonai hatóságok érveit elemezzük, amelyekkel élnek, indokolva lépéseiket. A nemzetközi keret, amely a megszálló hatóság beavatkozásai sor határozza meg, illetve határozza meg, illetve azt, hogy miképpen avatkoznak be a megszállt területek életébe és ott a lakosság életébe. Az izraeli tervező politikák, gyakorlatok és intézmények ö, ö, hát a legalitásra törekvő magyarázatait, érveit így módon kell tehát fölülvizsgálnunk. Still the same problem. Okay. reading? Now, a fundamental notion a megszállt területek igazgatásának, közigazgatásának alapszabálya mindenhol, bármely helyzetben abban áll, hogy a közigazgatást a, a védendő lakosság érdekében kell kifejteni. A nemzetközi jog és monetárius jog célja az, hogy a státuszkot fenntartsa a megszállás kezdetétől, a erővel való bekebelezés megelőzése szempontjából. Tehát ez megelőzendő. Öntközi jognak megfelelően, tehát ez a cél. A megszállás, katonai megszállás idején azonban vannak bizonyos olyan fenntartások, amelyek alapján jogszabályokat hozhat, illetve beavatkozhat a mindennap életében a lakosának a megszálló hatóság. Ezek a beavatkozások azonban általában a kormányozhatóság, az emberi élet védelme érdekében kell történjenek, illetve olyan sajátságos helyzetekben, amikor nemzetközi humanitárius jog és emberjogi kötelezettségek határozzák ki, ott követelik meg ezeket a korlátozott beavatkozásokat. A tervezési rendszer által okozott beavatkozások sok esetben katonai parancsra történnek. Which introduced amendment. És ez a helyi jogszabályok módosításában merül ki, összevetve azokkal a jogszabályokkal, amelyek izraeli megszállás előtt voltak ér, ér, érvényben. Az izraeli megszállás előtti tervezési törvények, a Jordán törvények, látják baloldalt, szerint a rendszer egy három lábon álló holisztikus rendszerben, felülről lefelé tervezéssel történt, működött egy, egy magas szintű tervezési tanács, illetve körzeti területrendezési, tervezési hatóságok és helyi területrendezési, tervezési tanácsok, amelyek végsősorban kiadták az építési engedélyeket a régi jordániai rendszerben palesztinok mind a három, a tervezés mind a három folyamatában jelen voltak, illetve képviselt kapta. Négy évvel azután, hogy Izrael megszállta Cisziordániát, az izraeli fegyveres erők az 418-as parancs értelmében felszámolták ezeket a testületeket, és izraeli katonai főparancsnok ragadta magához a felső szintű tervező tanács hatásköreit, és létrehozott e hatáskörében 21 néhány külön bizottságot, amelynek a tagjai izraeli telepesek és katonák voltak, mert egyetlen célja az, hogy a telepeket, telepek tervezi, felépítését és bővítését megtervezze. E folyamat révén a palesztinok elvesz, elvesztették a területrendezési folyamatban minden jogosultságot, illetve részvételüket. Ezen elemzés alapján arra jutottunk, hogy a beavatkozás a helyi jogszabályok létrehozásában nem illeszkedik a megszálló hatóságokra vonatkozó követelményekre, mert nem felel meg egyetlen olyan kivételes szabálynak sem, amely lehetővé tenni különleges esetben az ilyenfajta beavatkozásra megszállhatóság részéről. Ennek következtében az a katonai parancs, mely az izraeli katonai hatóságok kezébe beavatkozási hatásköröket adtak olyan állami tervezési, hosszú távú kihatásokkal bíró területrendezési hatásköröket adtak, amelyek ellenmondanak a nemzetközi jog szabályainak nyilvánvalóvá láttak. Ezért a jelentésben arra jutottunk, hogy a C területen a tervezési hatáskörök ellenmondanak nemzetközi, nemzetközi jogszabályoknak. A jelentés azt is megállapítja, hogy az ebből következő illegális szakpolitikák és gyakorlatokat az izraeli tervezési rendszer könnyebbé tette, illetve megkönnyítette ezek működését. egy példával éljek, a palesztin lakóházak lerombolása és egyéb épületek, például iskolák, állat, ólak, illetve istállók lerombolása, ezek önkényeseknek bizonyulhatóak, és sőt, akár a háborús bűncselekményként is meghatározhatóak. Ezek a rombolások össze, együtt összefügtek a, a helyi lakosok kiszorításával, sőt, megnövelték a kilakoltatás, kényszerű, kényszerkilakoltatás kockázatát is. És együtt beestek a hunderő segélyek akadályozásával, amelyek éppen a rombolások hatásait igyekeztek orvosolni, és amelyeket részben Európa finanszírozott, mint a segélyeket. A fal felépítése és az ehhez kapcsolódó egyéb intézkedések Kelet-Jeruzsálem bekebelezése azzal, hogy elválasztották, akár területfejlesztési intézkedésekkel is leválasztották Cisjordánia többi részéről, és egyéb területmegszállások, a telepek bővítése érdekében mind-mind ide sorolhatóak. Az izraeli területrendezési rendszer a több mint 94%-át visszautasítja a palesztinok által benyújtott építési engedélyeknek, miközben a, a C területnek csak 1%-át különítették el palesztin fejlesztési célokra. Ez 2010-ben 4 milliárd dolláros költséggel járt, és egy frissebb világbank jelentés szerint idézem, a teljes hozzáadott érték ezen korlátozások csökkentésére vonatkozóan a célterületeken való tevékenységek és termelés tekintetében 3,4 milliárd dollárt jelent, azaz 35%-át a 2015 teljes palesztin GDP-nek. Idézett bezárva. Az izraeli közigazgatás a megszállt területeken oda vezetett, hogy a palesztinok segélyfüggővé váltak. És az illegális területrendezési rendszer olyan helyzet hozott, hogy a hunderő segélyek létfontosságú váltak a palesztinok számára. Fontos, hogy arra is emlékezzünk, hogy a katonai megszállás idején a megszálló hatóságra hárul az a felelősség, hogy gondoskodjék a megszállt lakosok jólétéről. Ám hogyha a lakosság alap szükségleteit sem sikerül kilegíteni, akkor a megszálló hatóságnak kötelessége, hogy lehetővé tegye, sőt megkönnyítse a harmadik felek által nyújtott segélyek bejutását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a segély folyósításakor a erős szervezetek mindig ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézzenek, csak úgy, mint a palesztinok, amikor az izraeli tervezési rendszerrel kapcsolatba kell lépjenek. Ugye példát említsek megint, a humanitárius projektek és létesítmények lerombolása, tulajdonvétele, illetve a humanitárius munkások zaklatása feladatok ellátása során általában együtt egybeesnek az a fegyveres erők által illegálisan lerombolt, leromboló tevékenységekkel. Ez 246 donorok által finanszírozott épület lerombolását jelentette 2011 után, ám 2012 és 13 között ennek teljes költsége 750 ezer euróra tehető a kieső unterős segélyek tekintetében, amelyet az EU finanszírozott volna, tehát olyan, olyan segély szállítmányok voltak, amelyeket vagy hát megsemmisítettek, vagy nem engedtek belépni a területre. Ez a helyzet, ez a fajta jogi, jog, joghézag, jogi vákum oda vezetett, hogy több humanitárius segélyszervezet a humanitárius alapcélja, tehát ki kellett egyensúlyozza azzal a szükségettel, hogy szebbe kellett nézzenek a humanitárius jogszabályok súlyos megsértésével. Ezt a ICRC is megerősítette, amely lakó sátrakat és épületeket szállított volna, ám erre képtelen volt az hatóságok által elkövetett jogsértések miatt. Egészen múlt hétig ez volt a helyzet arról is tájékoztatták bennünket, hogy a fő oka mindenek az volt, hogy izraeli katonai hatóságok tovább folytatják jogtalan rombolási politikájukat, szakpolitikájukat a, a lakóhelyek és egyéb épületek lerombolásában, és nem hajlandóak válaszolni a megvédendő lakosság igényeire, és végül az, hogy súlyosan és jogtalanul akadályozzák a huntárű segélynyújtás folyosítását, és ez mindez ellenmond a nemzetközi jogban vállalt kötelezettségeiknek. Bár a jogszabályok nem konkrétan határozzák meg a harmadik felek és a megszállhatóság közötti koordináció mikéntjét, azért ennek bizonyos aspektusai meghatározhatóak a, meg, a vonatkozó egyezményekből. Például az, hogy a koordináció folyamata észszerű, hatékony és diszkriminációmentes kell legyen. Kulcsfontosságú az is, hogy ez a koordinációs mechanizmus jó hiszeműen, a jó hiszeműség alapján működjön, a lehető legnagyobb mértékben eljutatva a legszük, legnagyobb szükségben levőkhöz a segélyszállítmányokat. A jelenlegi problémák értékelésében világos az, hogy a humanitárius segélykoordinációs mechanizmusok melyeket az izraeli hadsereg működtet, nem teljesítették, nem feleltek meg ezeknek az előbb felsorolt kritériumoknak, sőt, épp ellenkezőleg sok példát találtunk arra, hogy ezen kritériumok ellen igyekeztek hatni. Egy további stratégia, amelyet egyfajta a lakóépületek lerombolása elleni politika, politika elleni intézkedésként lehetne megfogalmazni, azért master plenek és a résztervek tekintetében volna ezek, Ezeket a mechanizmusokat az izraeli ki, és ezek olyan stratégiák, amelyeket az EU Been és az EU tagállamok, mint fő donorok az ilyen tervek létrehozásában voltak a főszereplői ezeknek, a terveknek. Úgy tűnhet egyrészt, hogy mindezek ezek a projektek némi védelmet juthatnának a palesztin közösségeknek, ám egyik ezzel együtt ható folyamat, és az a folyamat, amiben az, ahogy végrehajtják ezeket a terveket az izraeli hatóságok, oda vezettek, hogy inkább nőtt a kockázata annak, hogy tovább romboljanak le lakóépületeket ezen ö, körülhatárolt területeken kívül. Mi több, a e, határok meghúzásának folyamatában maguk azok a közösségek, amelyek rámutattak arra, hogy a telepek azok jogtalanul épültek, illetve a, védőfal és egyéb területek jogtalanok, mégis ezek a közösségek kénytelenek de facto elfogadni ezeket az hatóságokkal való tárgyalások során, annak érdekében, hogy egyetlen hozzájussanak a segélyekhez, és ennek fejében kvázi jóvá hagyják azt, hogy tovább épülnek a telepek, illetve a vonatkozó infrastruktúrák. Ezen terveknek a létrehozása és végrehajtása úgy történik, hogy csak lakó tömböket engedélyeznek, ám közintézményeket, középületeket, például iskolákat nem engedélyeznek. És nem veszik figyelembe a közösségek fejlődési és terjedési igényeit sem. Azzal a hatással is jár ez a gyakorlat, hogy a Cisziordán területen, vagy annak C területén szétaprózódik a lakóközösség. Egyfajta a dél-afrikai bantusztánokhoz hasonló, szétaprózódott kis közösségek létrehozását, egymástól elszakított közösség létrehozását látszik megcélozni ez a gyakorlat. Ezért, ami stratégiai döntés kellett volna legyen annak idején, hogy megvédjenek néhány embert a, az épületrombolástól, ez az izraeli hatóság és a katonai hatóság ezzel az eszközzel visszaél, és inkább a lakosok kiszorításának eszközeként alkalmazza céljával ellenkezően. Ezért van szükség arra, hogy újra értékelje az Európai Unió a segélypolitikáját, illetve azt, hogy miképpen lép kapcsolatba az izraeli tervezési rendszerrel, mert hogy azt kéne biztosítani, hogy ez a rendszer ne úgy működjön, hogy az folyamatos konfliktusban van nemzetközi jogszabályokkal. Az EU iránymutatásai a nemzetközi humanitárius segélyekre vonatkozó végrehajtásban 2009-ben frissítése került, és jó kiinduló pontot nyújt e tevékenységhez, ám ezt a keretet lép, életbe is kell léptetni a gyakorlatban. És egy olyan referencia keretet kell létrehozni, amely a tagállamokat segíti abban, hogy az EU keretei között tudják teljesíteni humanitárius vállalásaikat a Genfi Egyezmény alapján a harmadik államok felelősségeivel, felelősség körével kapcsolatban is. Létrehoztunk aztán egy sor are in line. pozitív kérelmet, amely arra törekednek, hogy az EU valóban megfeleljen ezeknek a vállásainak, és azt ajánljuk, hogy induljon egy vizsgálat arról, hogy a tervezési rendszer jogszerűe az EU jogszabályoknak megfelele. És azt biztosítandó, hogy a nemzetközi hunterős segély jogszabályokat a szakpolitika létrehozásában is figyelembe veszik, meg a végrehajtásban, valamint az értékelés és a monitoring tekintetében is. Legfontosabb az volna, hogy az Európai Európai Parlament biztosítsa azt, hogy Izrael megszálló hatóság státuszából eredő kötelezettségeit teljesítse, és véget vessen a törvénytelen rombolás folyamatának, és izraeli fegyveres erők pedig kell, hogy vállalják azt az alapkötelezettségeiket, hogy a megszállt területek lakosságának jólétét biztosítsák. Azt is garantálni kell, hogy az EU által finanszírozott támogatást figyelemmel kísérik, és világosat teszik az izraeli kormány számára, hogy a megvédett területeken meg kell védje a, a palesztin lakosság érdekeit és jövőjét is, kompenzálva, garantálva a lerombolt, illetve ö, elkobzott lakóingatlanok és egyéb ingatlanok, vagyontárgyak tekintetében a vonatkozó jogszabályok, irányelvek és direktíváknak megfelelően. Köszönjük, nagyon fontos tanulmányt vezettek fel, most pedig megadom a szót a képviselőtársaimnak. Elsőként Bergman úr. Thank you, Chair. Thank you very much for this report. Köszönöm, elnök asszony. Átfutottam ezt a Odia Konia ezen jelentését, átlósan, hogy egy kis szó vicceléjek. Évek óta foglalkozunk el ezzel a kérdéssel, jártunk Palesztinában, Cisziordániában, Gázában, és mindig azt látjuk, hogy az nemzetközi felelősségnek, kötelezettségeinek a, a, nem tesznek eleget, társadalmilag, szociálisan, gazdaságilag, kulturálisan megfojtják ezek a az erők, megszálló erők a, a helyi lakosságot. Például a gazdák nem tudnak eljutni a termőföldre, a, a vízvezetéket tönkreteszik, egyre nagyobbak ezek a telepek, és egy palesztin állam életképessége szerintem ilyen körülmények között igencsak megkérdőjelezhető. Úgy néz ki Palesztina, mint egy himlős gyerek, hát ez bizony nem sokat segít. Mi a megoldás? Próbáljunk egy két állam alapú megoldást keresni, vagy hagyjuk az egészet a francba. Mert hát a jelenlegi helyzet alapján az izraeliek, a telepesek nem szívesen hagyják el ezeket a telepeket, már pedig egy életképes megoldás Palesztina esetében enélkül nehezen elképzelhető. Egy egy állami megoldás lehetne jó, amely mindenkinek egyenlő jogokat garantál. Lehet, hogy ez jobb. Ezen a ponton ugyanis utopisztikus lenne a, szerintem a két állami alapú megoldás. Nem tudom, minek mit gondolnak. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kiváló és fontos tanulmányt vezettek fel vendégeink, mindkettőknek köszönöm. Megmutatja ez, hogy a Cisjordániában nap mint nap lábastiporják a nemzetközi jogelveit, és azt is mutatja, hogy milyen döntést hozott azzal, hogy gazdasági következményekkel nem járt, az Európai Unió részéről a nemzetközi jog megsértése. Tehát mi nem gyakoroltunk nyomást Izraelre mondjuk gazdasági eszközökkel, hogy hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. Látjuk, hogy ez hova vezetett. Mit tegyünk most? Folynak a tárgyalások, nem sokára véget kell, hogy érjenek. És a béketárgyalások ügyében igencsak szkeptikus volt a többség, Én sem vagyok túlságosan optimista ez ügyben. A két állami megoldásra azt hiszem ez az utolsó megoldás, amely kínálkozik, az utolsó lehetőség. nem én vagyok, a, vannak jó néhányan jogász kollégák körülöttem, felmerül a kérdés, mi van akkor, hogyha kudarcba fulladnak a tárgyalások. A nemzetközi közösség számára ez azt jelenteni, à Israël en tant que puissance occupante. Je pense que j'ai beaucoup en... hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy megszálló hatalomként Izrael eh, mit tesz. Egész egyszerűen eh, Szíria, eh, Fülöp-szigetek, e-, ezer dolog történik a világban. Egész egyszerűen nem működik az, hogy konkrét javulás nélkül pénzt pumpáljunk Palesztinába, hogyha, hogyha nem se, semmire se vezet ez olyan, mint hogy csak elnyeli a pénzt mindenféle eredmény nélkül. Persze a palesztinok számára drámai következményekkel járna, ugyanakkor a fejlesztés politikai szempontból mégiscsak ez a helyzet, ez lehetne paradox módon az egyik következmény. A második és ezt is halljuk, hogyha a kudarcba fúlnak a tárgyalások, akkor és sokan ezt emellett kardoskodnak, hogy akkor az egyállami megoldáshoz térünk vissza. Minden izraeli és minden palesztin számára ugyanolyan jogokat biztosító egységes állam megoldásához térjünk vissza. Amikor én ott jártam, amit láttam az alapján, ez még utopisztikusabb, mint a kétálmi megoldás. a 65-ös határon belüli arab kisebbség, ugye itt az izraeli határon belüli arab kisebbség se kapják meg ugyanazokat a jogokat, tehát nem hiszem, hogy ezek az egy állami megoldás eh, működő, működőképes eh, lehetne, hogy majd eh, mindkét fél jogai teljes mértékben tiszteletben tartják, hát ezt én utopisztikusnak tartom. Önök szerint fordulok a vendégeinkhez, hogyan lehetne ebből a padhelyzetből, a jelenlegi padhelyzetből valahogy kilábalni, talán, hogyha az Európai Unió kicsit bátrabb lenne, nagyobb nyomást gyakorolna a kereskedelmi és egyéb eszközeit bevetve, vagy leállítjuk a támogatásokat Palesztina irányába, jön a harmadik intifáda és az erőszak. Önök szerint mi, mi lehet a megoldás? a helyzetet leírták ebben a tanulmányban is, de önök szerint hogyan tovább? Tehát a megoldásra is, nem csak a, a, a helyzet leírására, hanem a megoldásra is javaslatokat várnánk. Yes, thank you very much. Coming from the delegation. Köszönöm szépen, a palesztin delegációnak vagyok tagja. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és köszönöm ezt a beszámolót. Önökkel már találkoztam az említett területeken, ellátogattunk oda együtt, és természetesen egyetértek az elhangzottokkal. Azt hiszem, hogy miután megfigyeltük, hogy mi történik Gázában, tehát hogy senkit nem engednek oda, be gyakorlatilag megszállás alatt van, úgy tűnik, hogy az Izrael cseppet sem zavarja, és a világ többi részét sem egyszerűen hagyjuk, hogy az emberek szenvedjenek, drámai módon szenvedjenek, és ez az értékeinkkel egyáltalán nem egyeztethető össze, sőt a nemzetközi kötelezettségeinkkel sem. Ezért azt gondolom, hogy amiután láttuk, hogy mi folyik Gázában, ez nem lehet a megoldás. De azt szeretném kérdezni az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy a palesztin delegáció állásfoglalása indítványával kapcsolatban azt hallhattuk, hogy felszólították az EU-t és a tagállamokat arra, hogy kérjék vissza a pénzüket. Tehát amikor a lakóházakat lebontják, azt mi teljesen jóvá hagyjuk, elfogadjuk, és még több pénzt küldünk oda. Hát ezt a pénzt ezt teljesen más dolgokra kellene felhasználni ez az adófizetőink pénze. Szerintem ez lehetne az egyik megoldás, a Fejlesztési Bizottságnak erre kellene egy felszólítást tennie. A DEVE 2007-ben egyébként odautazott, és elképesztő visszaélések történtek az uniós fejlesztési segélyekkel, még, és ennek ellenére is sürgősségi humanitárius segélyeket küldünk oda, de hát képtelenség ilyen körülmények között bármilyen fejlesztést megvalósítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szakbizottságunknak kutya kötelessége, hogy igenis arra összpontosítson, hogy hogyan használjuk fel ezt a pénzt, az unió szabályok megsértésére adunk finanszírozást, és Izraelt pedig felelősségre kell vonni ugyanis képtelen tisztességes módon felhasználni a pénzünket. Nem a parlament hivatalos álláspontja, hogy megoldásról lemondjunk. Egy állami helyzet valósult meg jelen pillanatban, szerintem ez nem megoldás, ez a személyes véleményem egyébként. Jelen pillanatban ez nem megoldás. két vagy három rezervátum alakult ki gyakorlatilag az egyes területeken, szemben ezzel, ami Sharon terve volt egyébként, szerintem ezt semmiképpen nem szabad elfogadnunk. Ez akár Izrael végét is jelenthet. Igen, ez így van, de nem akarjuk ezt. De amit megtehetnénk az az, hogy például a szakbizottságunk gyakoroljon további nyomást arra, hogy egy partnerségi megállapodás szülessék, ugyanis azt hiszem a kettes cikk megsértése ez egyébként az emberi jogokkal kapcsolatban partnerségi megállapodásban. Ugyanakkor viszont várjuk meg, hogy a palesztin hatóság lefolytassa a tárgyalásokat, hogyha ez kudarcot val, akkor Palesztina az ENSZ-hez fordul, ez biztosak lehetünk ebben, különböző ügynökségekbe az ensz belül szeretne belépni, ezekhez fordul, és utána pedig a bírósághoz. És akkor abban a helyzetben nyújthatunk segítséget, hogyha Izrael például nemzetközi bíróság elé állítják. Úgyhogy ezeket a fajta teljesen legális, illetve jogi eszközöket használjuk fel. Jogi eszközöket használjunk fel, tehát az önök munkájára is szükség van ebben. Izrael hogyan reagált az önök jelentésre? Engem ez is érdekelne. Köszönöm, magamnak is megadom a szót. Én is részt vettem annak a ködöttségnek a munkájában, amely Gázában, Palesztinában járt, és nagyon elképesztő volt saját szememmel látni, hogy hogyan választotta ketté a lakosságot, teszi lehetetlenné a normális életet Izrael ezekkel az intézkedésekkel, illegális módon használják a terület rendezési és, és, és város fejlesztési elveket a saját céljaik érdekében. Évtizedek óta okoz felfájást ez a probléma, és évtizedek óta nyújtunk sürgősségi humanitárius segélyt Gázának és Palesztinának évente 500 millió eurót adunk. Abszurdnak tűnik számomra, hogy a saját építményeinket vagy, vagy sátrainkat is lerombolják. Felmerült tehát a kérdés, nem gondolják, hogy hogy például a termékek bolykotja nem hozza meg a, esetleg a várt eredményt? Láttam bizonyos számításokat, hogy mi lenne akkor, hogyha az Európai Unió komolyan alkalmazná ezeket az intézkedéseket. Évi 4 milliárd dollárról eh, szólnak ezek a becslések. és még Ameriká is fontolja, fotogatja az ilyen kereskedelmi bolykot intézkedések, vagy embargó intézkedések bevezetését. Ez megoldhatja a helyzetet, hiszen teljesen tarthatlan, tarthatatlanná vált a helyzet. Az Európai Bizottság részéről Laura Falavalitának adom meg a szót. Yes. Thank you. Thank you, Diakonia, for this presentation. Köszönöm szépen az előadást. gives a, uh, a... Uh, Nagyon pontos elemzés nyújt az izraeli építési engedélyezési rendszer mikéntjéről, jól tudjuk, hogy rendkívül fontos a forrástervezés a palesztin állam életképessége és potenciális fejlődése szempontjából. Jelen pillanatban az EU együttműködés, Palesztinával együttműködés célja éppen az, hogy létrehozzuk a jövőbeli palesztin állam alapjait. Úgyhogy amíg a két állami megoldás életképes képpen napirenden van, addig bizony ez az együttműködés célja. A C terület fontossága a jövőbeli palesztin állam fejlődése szempontjából létfontosságú. Ezt aláhúztuk a külügyi tanács konklúzióiban is, illetve a Világbank azon jelentésében, amelyről is említést tett. Épp ezért van az, hogy az Európai Bizottság konkrét programokat indított a C terület fejlesztésére. Egy 7 millió eurós kerettel tavaly, azt is jól tudjuk, hogy az a módszertan, mert az Európai Unió alkalmazott a C terület fejlesztésére, bírálattárgya is volt, hiszen ez eh, egyfajta módon, indirekt módon jóvá hagyja a C-területen folytatott izraeli törvénytelen engedélyzés gyakorlatot. Ez nem helytálló bírálat. A mi módszertanunk, bár lehet, hogy nem a tökéletes válasz a kihívásra, ám mi úgy gondoljuk, hogy ez a lehető legjobb, a lehetséges legjobb opció jelen pillanatban, és épp ezért döntött az EU úgy, hogy egy konfrontációt kerülő módszertant alkalmaz a megszállott területeken az izraeli hatóságokkal kapcsolatban. Nem konfrontálódik azokkal, tehát ennek több oka van. Egyrészt a palesztin hatóság kérésére reagáltunk egyrészt ezzel, és egyik fejlesztési elv a, a, abban áll, hogy szeretnénk, hogy a palesztinok magukéknak éreznék ezeket a projekteket, tulajdonossává váljanak-e projekteknek, és ez az kell, hogy ne történjen közvetlen ütközés, konfrontáció a megszálló izraeli hatóságokkal. A másik fontos célja a C területen megvalósuló fejlesztési programnak azt célozza, hogy segítse, támogassa a helyi közösségeket. A nagy tervek területrendezését tervek létrehozásában, és ezeket az izraeli polgári hatóságoknak nyújtják be jóváhagyásra. A cél tehát az, hogy az önrendelkezésben segítsék a palesztinokat, fenntartva tulajdonjogukat a terület felett, bár tudjuk, és egyetértünk azzal az állítással is, hogy az izraeli rendszer illegális végső soron. Tehát a cél tehát az, hogy a helyi tanács, hogy segítsük. A stratégiai nagy építési, fejlesztési tervek pedig, amelyeket benyújtanak az izraeli hatóságoknak, nem várjuk meg a konkrét jóvágyását ezeknek a terveknek, hanem egy olyan megállapodás született a tagállamok körében, meg más nemzetközi szervezetekkel, donorközösségekkel, amelyek Palesztinában működnek. Ezekkel megállapodtunk, hogy alkalmazunk egy határidős időszakot. Ha ezen belül az izraeli hatóság nem utasítja el kifejezett módon a benyújtott építési tervet, akkor ezt jóvágyalatnak tekintjük. Egyfajta kompromisszum volt ez tehát. És ezzel nem fogadjuk el teljes mértékben az izraeli engedélyezési gyakorlat jogosultságát. Aztán bizonyos kényesebb területeken bizonyos terveket be sem nyújtanak az izraeli polgári engedélyezési hatóságnak. Jelenleg 90 ilyen tervről beszélünk, építési tervről, amelyből 14 esetében a 18 hónapos határidő már lejárt, tehát az építés, a kivitelezés bizonyal elindul, még ebben az évben, ezek esetében. Persze ez a megközelítés, amely a kogattal való tárgyalásokra kényszerít bennünket, felveti az ingatlan rombolások problémáját is, hiszen jól tudjuk, hogy az EU számon kérhető saját állampolgárai részéről abban a kérdésben, hogy az EU pénzeken felépített ingatlanokat, ha lerombolják, ezzel el kell számolni az EU adófizetők előtt. Is to guarantee, not 100%. Ennek módján tudjuk, ezzel tudjuk garantálni, ha nem is a gazt hogy az így felépített, EU pénzen felépített létesítményeket nem rombolja le az izraeli hatóság. Ezzel az engedélyezés együttműködéssel tudjuk ezt valamiképpen garantálni. Ezért kényszerülünk erre az indirekt módon való engedélyezési gyakorlatra. Köszönöm még egyszer az elemzést. A döntés, amely az építési tervek módszertanában született, a tagállamok jó részének jóváhagyásával, meg a donor szervezetekkel, valamint a helyi szereplők együtt született, mert úgy érzékeljük, hogy ez szolgálja leginkább a helyi lakosság érdekeit a C területen. Köszönöm. Merci. Köszönöm. A vendégének adom meg a szót, mindenki 5 percet kap, hogy válaszoljon az eddig feltett kérdésekre. D'abord. Parancsoljon elsőként talán ön. Thank you. Um, I'll try to answer. Köszönöm szépen. Igyekszem a lehető legtöbb kérdésre válaszolni 5 perc alatt, de nem lesz egyszerű. Egyik olyan problémáról szeretnék, illetve egyik olyan kérdésről szeretnék szólni elsőként, amelyet kétszer kérdeztek meg tőlem az egyállami, illetve kétállami megoldásról. A kutatóközpontunk részéről mi arra szerettünk volna törekedni, hogy a politikai vitát egy kicsit távolítsuk el a tárgyalási folyamattól, hanem arra szeretnénk emlékeztetni inkább, arra szeretnénk emlékeztetni a közösséget, hogy vannak bizonyos kötelezettségei a megszálló erőknek. Mindegy, hogy az a megoldás politikai kompromisszumok szempontjából mi lehet. Vannak olyan jogok, amelyeket a védett, illetve megszállott lakosságnak élveznie kell, teljesen mindegy, hogy milyen formában valósul ez meg Palesztina vagy az NSBT részéről, hanem ezek olyan jogok, amelyekkel a védett lakosságnak mindig rendelkeznie kell. Például a magántulajdon pusztítás ugyanis különböző olyan történelmi fejlemények valósultak meg a területen, amelyek Európában is jellemzőek voltak például. Az EU tagállamai, illetve maga az EU bizonyos kötelezettségekkel rendelkezik harmadik államként. Az uniós tagállamok felelősek például azért, hogy védjék és biztosítsák a nemzetközi humanitárius jogok érvényesülését. Hát ezek szerződéses kötelezettségeink. Ezeket ezek nem kompromitálhatók. Teljesen mindegy, hogy Izrael, Szudánról, Afganisztánról van szó, egyetemes a helyzet, minden helyzetre vonatkozik ugyanez a kötelezettség. Ami pedig a Nemzetközi Büntető Törvényszéket illeti, jogi szervezetként minden államot arra bátorítunk, hogy ratifikálják saját statútumokat, azt hiszük, úgy gondoljuk, hogy ez pozitív többletértéket jelent a béke szempontjából jelentősen csökkenteni fogja a háborús bűnök mennyiségét, illetve az emberiesség elleni bűncselekmények számát. Nézzük akkor azokat a kérdéseket, amelyeket a vége felé tett fel a bizottság képviselője. A nagymértékű, nagyléptékű tervek megvalósítása már elkezdett megvalósulni a palesztin hatóság kérésére. Nagyon fontos azonban figyelembe tartani, hogy teljesen mindegy, hogy a palesztin hatóság mit kérvényez, ha ez a védett lakosság jogait csökkenti, a Genfi egyezmény szerinti jogai csökkenti, akkor ezeket a kéréseket nem tekintjük érvényesnek. A 84 tervvel kapcsolatban az a probléma, hogy attól a megfogalmazástól, a stratégiai megfogalmazástól függenek, hogy a bontások számának csökkentésétől teszik függővé ezeket. Tehát, hogyha 18 hónapos kritérium szerint nem hagyják jóvá ezeket a terveket, és az építéseket megvalósítják, akkor az eredmény ennek ugyanaz lesz, tehát ezeket a struktúrákat akkor is lebontják. Amikor pedig az uniós intézmények felelősségéről beszélünk, illetve a parlament felelősségéről. Először is az a felelősségük, hogy azt biztosítsák, hogy saját jogszabályaik, az uniós jogszabályokat és kötelezettségeket tiszteletben tartják. A bizottságnak kötelessége azt biztosítani, illetve megkövetelni, hogy a garanciákat kell követelnie e bűnök meg nem ismétlődésére vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy ezek a cselekmények nem ismétlődnek meg. Tehát ez a kiinduló pont. Azonban felmerül egy probléma, amikor a szakpolitika működéséről esik szó, tehát amikor a nemzetközi humanitárius jogot a világ minden területén szakpolitikáikban érvényesíteni kívánják. Ez egy probléma azzal kapcsolatban, hogy az izraeli hatóságok hogyan tudták delegálni a jóléti alapszükségletek megvalósítását a nemzetközi közösség támogatását élvezve. Ez a kiinduló pont tehát. Ezeket a kérdéseket ma nem tehetnénk fel, illetve nem válaszolhatnánk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszonyom, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes kérdést kutatóközpontként szerettem volna kiemelni, hogy a nemzetközi humanitárius jog teljesen semleges, tehát minden konfliktus részes feleire vonatkozik. Ez egy eszköz, egy jogi eszköz, amit fel lehet használni, a szomszédsági politikai vitában is fel lehet használni ezeket, az azzal kapcsolatos vitában, illetve egyéb iránymutatásokban az uniós kapcsolatokra vonatkozóan Izraellel, való kapcsolatokban, illetve más konfliktusokban egyaránt. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív volt ez, hogy egyáltalán megvizsgáltuk, hogy a szerepvállalás, az unió szerepvállalás a területfejlesztéssel kapcsolatban hogyan tudná megmutatni azt, hogy milyen hibák valósultak meg a folyamat során. Azt is kérdezte valami egyébként, hogy követeljük vissza a pénzünket. Ez tulajdonképpen a bizottság belső irányelvére, irányelvével összhangban van, ugyanis az Európai Uniós fejlesztési és egyéb humanitárius segélyeket vissza kellene követelni. Köszönöm szépen. Euh, Köszönjük a két hozzászólónak a nemzetközi humanitárius jog megsértésében most már tisztában látunk. De Kaiser asszony, igen, elnök asszony, az önkérdésére senki sem válaszolt. Föltette teljesen joggal azt a kérdést, hogy egy diszkriminatív és kvázi apartheid rendszerrel szemben a bolykott, az embargó sikere járhat-e? Említette, hogy a civil társadalom óriási nyomást gyakorol. Nekünk, politikusoknak van más eszközünk, eszköztárunk jóval szélesebb arra vonatkozóan, hogy érvényt szerezzünk az emberi jogoknak, a nemzetközi jogoknak. A az elfoglalt területen aktív bankokkal szemben például Németországban igen komoly kampány folyik. azokat a termékeket is bolykották, akik ezek, eh, amelyek ezekről a területekről érkeznek. És ez eh, komoly uh, problémát okoz az izraeli kormány számára, hogy az igazán militáns aktivistáktól induló folyamat igazi fegyverré nőtte ki magát, amely jel valóban érvényt lehet szerezni talán a jogoknak. Ha megengedi elnök asszony, akkor az önkérdését újra kicsit tovább viszem, itt ebben az ülésteremben ritkán merül fel a, a, a kérdés. Nekünk ugyanis elméletileg vannak más eszközeink is, de hogyha a az állami szinten nem használják azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésükre állnak, akkor szerintem a civil társadalom ezen kezdeményezései mögé érdemes lenne talán felsorakoznunk. Köszönöm. 8-as napi rendi pont következik. Fejlesztés finanszírozás címet viseli ez a napi rendi pont, egy újabb tanulmány bemutatása következik. Egy tanulmányt rendeltünk ugyanis meg 2013. júliusában az Európai Bizottság egy nyilatkozatot jelentette meg. Integrált megközelítés a fenntartható fejlődés és a szegénység csökkentése stratégiára vonatkozóan. Szerintem nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten is folyik erre vonatkozóan folyamat, például az ENSZ szintjén egy munkacsoport állt fel, amelynek célja az, hogy a fenntartható fejlődés finanszírozásának stratégiáját körbe járja. Disponible, tant public que privé, tant national qu'international, comme par exemple les taxes, les dons, Számos kérdést jár ez körbe, a finanszírozás különböző eszközeit, a magánberuházásokat, zási eszközöket. Nos, egy tanulmányt rendelt a mi szakbizottságunk erre vonatkozóan, amely megpróbálja az Európai Bizottság ezen eh, nyilatkozatának eh, vagy közleményének alapján körbejárni alapvetően ezt a témát, persze beleértve az EU és az ENSZ ez irányú eh, munkáját is. Mondom sem kell Griffiths úr, hogy mennyire érdekel bennünket ez a kérdés. Önt követően a DAC bizottság képviselője is hozzászól majd. Most 10 percre Jesse Griffithsnek adom meg a szót, aki nem más, mint a tanulmány szerzője parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönet még egyszer a lehetőségért, hogy a tanulmányomat, meg azért is megbíztak egyáltalán annak elkészítés. Érdekes volt a három donor pénzügyi szakértő együttműködve megosztva szakértelmünket, rálátásunkat egyes kulcsfontosabb pontokra. A rámlott időben azt szeretném, négy dolgot szeretnék megvitatni. Egyrészt is adnék egy gyors áttekintést a fejlesztési finanszírozási forrásokról. Négy a tényezőt szeretnék hangsúlyozni. Aztán a közfinanszírozás és a magánforrásokból történő finanszírozás szerepkörét szeretném külön választani, aztán megvitatnám azt a katalizátor hatást, amelyet a magánfinanszírozás okozhat, és ennek problémáit, aztán az EU szerepkörét taglalnám a 2015 utáni finanszírozási vita fényében, milyen opciók állnak az EU előtt a közberuházások tekintetében, és ismertetném azokat az EU politikákat, amelyek hatással lehetnek ezekre a beruházások. Ez a négy téma, amit így röviden elmagyaráznék majd most. Tehát a fejlesztési finanszírozás négy fő tényezőjét ismertetném. Az első tényező az, hogy a belső források dominálnak a fejlődő országokban megvalósuló fejlesztésekben. Tehát a PPP, illetve a belső beruházások egy harmadát jelentik a fejlődő országok GDP-nek. Ez sokkal nagyobb, mint az összes beérkező tőke, és ennek fényében látni kell, hogy az állami beruházások továbbra is a legnagyobb forrásai ezen az országokban a beruházásoknak, ám egy főre bontva nagyon alacsony ez az érték a legszegényebb országban. 3 milliárd ember él, tehát olyan államokban, ahol az állami kiadás évente 1000 dollár per fő, azaz napi 3 dollár a teljes állami szolgáltatási szektorban. Tehát bár a, az államberuházások dominálnak, ám ezek mértéke rendkívül kicsiny ezekben az országokban. A második kulcsfontosság tényező, hogy a kiáramlás a fejlődő országokból nagyon nagy, sokszor magasabb, mint az összes beérkező tőke ezen kiáramlások közül, hogy ebből három számot mutatnék be. A, a felvett hitelek visszafizetése 500 milliárd dollárra rúgott ezekben az országokban. A, a külföldi tőke profitjának kivitele 400 milliárd eurónál is több volt, és az illegálisan megkeresetetre kivitt pénz 620 milliárd dollárra rugott. Tehát hatalmas kiáramlást történik tőkekérelmes ezekből az országokból, és ezek nem ö, hatékonyan vagy, vagy termelékenyen felhasznált források. A harmadik kulcsfontosságú tényező az, hogy óvatosak kell legyünk, amikor a külföldi tőkeberuházásokat vizsgáljuk. Hiszen elmondtam, hogy a profit kivitel nagyon nagy, tehát a teljes befektetett tőkének csak a 90 et kiviszik profitban ám 60% ezen beruházásoknak profit visszaforgatás, tehát az FTI 90%-a az ott megkeresett pénz újra beruházása. Tehát nem egy frissen beérkező tőke, hanem már befektetett tőke jövedelmének visszaforgatása maximum. Tehát nem frissen belépő friss pénzről van szó, hanem a, a beruházás minősége, amit vizsgálnunk kell, hogy milyen ágazatban megy a maga a monetáris értéke igen alacsony voltak éppen ezeknek a tételeknek. A negyedik fontos tényező, hogy a támogatás továbbra is nagyon fontos elem a szegény országban. A legszegényebb országban a legnagyobb bejövő tőke, sok esetben 50%-ára is rúghat a teljes állami beruházásoknak a külföldi segély. Ez tehát előadásom első része. A négy fő tényezőt szerettem bemutatni, amely jellemzi ezen államok gyakorlatát. Az anyag második része a magán és a közfinanszírozás szép különféle szerep körével. Tehát a beruházásokról itt most a profit célú beruházásokat, üzleti beruházásokat értem. Fontos látnunk, hogy a közfinanszírozásnak nagyon sajátságos szerepe van a helyi közjavak finanszírozásában, az alapszolgáltatások nyújtásában a legszegényebb közösségek számára létfontosságú ez, és a sürgős ellátást is ezt teszik csak lehetővé. Erre, ezért fontos, tehát a köz beruházás, és nagyon fontos, hogy ciklikus legyen ez, és ciklikus ez, és kevésbé ö, instabil ennek az alakulása, mint a magánberuházásoké. És az egyetlen forrás, legyen az állami, vagy, vagy segély, pénz, Eh, amelyhez hozzáférhetnek a legszegényebb rétegek az adott államokban. Nagyon fontos tehát a, a közpénzek szerepe, az állami, vagy tehát a közberuházások szerepe. Aztán a magánberuházások is rendkívül fontosak, akár megvannak a korlátai ezeknek. Például a külföldi tőke, főleg a magasabb jövedelmű országba mennek, nem a legszegényebbek, kisebb tételek és a mikrovállalkozásokat, KKV-kat kevésbé célozzák meg, holott ezek foglalkoztatják a legtöbb embert a fejlődő országban, és azokra a területekre korlátozódik. Tehát a korlátozás egyes területekre a legszegényebbek csak az államberuházásokhoz férhetnek hozzá. Tehát a magánberuházások bizonyos korlátokhoz kötöttek szemben az államiakkal. A harmadik része az előadásomnak arról szól, hogy a a magánfinanszírozásra vonatkozó katalizátorhatás milyen. Az Európai Uniós kommuniké nagyon aláhúzza ezt, és a változási napirend című szakpolitikai dokumentum is hangsúlyozza azt, hogy a magánberuházásoknak katalizálnia kell további ilyen beruházásokat, ez legyen a cél. Ám nem biztos, hogy ez így van most, nem feltétlenül bizonyítható. Tehát ez a fajta finanszírozás nagyon nehezen éri el a KKV-kat, meg a mikrovállalatokat. Nem, biztos, nem bizonyított az sem, hogy mennyi plusz katalizált beruházást okoztak ezek. És mennyi történt volna meg amúgy is, ha nincs ez a indító beruházás. Az Európai Bizottságnak vannak bizonyos saját úgymond kevert finanszírozás eszközei. Ezeket azonban nagyon kevés érzik magukénak a, a célországok. Tehát a, az a kulcsfontosság, hogy, hogy egyfajta tulajdonosi szerepet vállaljanak, magukének érezzék ezt, és úgy gazdálkodjanak ezekkel az adott országok, ezekkel a forrásokkal az átláthatósági számok érhetőség is nagyon fontos eh, kihívás, és azt is látni kell, hogy ez a finanszírozás nagyon sok esetben hitelképpen kerül meg eh, folyosításra, és elutasítja az országokat. Tehát a magánfinanszírozás komoly gondokat is okozhat. Ezek kapcsolódnak ahhoz a tényhez, hogy nem a leghasznosabb módja ez a legszegényebb országok segítés megsegítésének. ezek inkább a hagyományos állami finanszírozásra tartanak igényt. A negyedik dolog pedig, amit elmondanék, az, hogy javasolnék két másik gondolkodási módot. Talán másképp, más módon lehetne egyfajta új gondolkodási keretbe helyezni ezeket a jelenségeket. A fejlődő országok támogatását nevezetesen. Ennek egyik módja az lehetne, hogy a közberúzások mértékét növeljük. Tehát iskolák, oktatás, egészségügy, infrastruktúra, vízgazdálkodás, azok a alapszolgáltatások, ahol a közberuházások leszik ezeket elérhetővé a legszegényebb rétegek számára, és a magánberuházásokra vonatkozó katalizátor hatás is általában a költségvetési beadásokból valósulhat, meg Európából is tudjuk, hogy az a kérdés, hogy vajon túl sok hitel, vagy túl kevés hitel működik ez a gazdaságban, mindig végig gondolandó, mielőtt további hiteleket vesz fel az adott állam a finanszírozási céllal. Tehát eh, szerintem érdemes tovább folytatni a hagyományos vitát arról, hogy vajon eh, mennyire indokoltak közberuházások növelése ezekben az országban. Ennek legfontosabb tanulsága a tanulmánynak az, hogy nagyon fontos döntéseket kell hozni Európában, aminek nagyon hatos hatása lesz a, köz, kö, a magánberuházásokra. Az országon belül is, meg a külföldi forrásokból táplálkozó magánberuházásokra is, hiszen vannak olyan beruházások, befektetések, amelyek adóelkerüléssel kapcsolnak össze, illetve azok felelős finanszírozás kérdéskörével, amelyet itt Európában befolyásolhatunk. Például az Európai Parlament, tudom, jövő héten szavaz a pénzmosás elleni irányelvről, amely kulcsfontosságú lehetőség arra, hogy az európai vállalatok kedvezményezetti szerepkörét jobban meghatározza, és azokat a adó elkerülés gyakorlatokat és abból származó veszteségeket elkerülje, amelyek, amelyek ezzel összefüggésbe hozhatók, és ez érdeke a fejlődő országoknak is, ugyanakkor a segélypolitika változásával kell kiegészüljön. Ezt akartam elmondani. Lezárásképpen pedig azt, hogy főjövünk az, hogy mind a magán, mind a közberuházások kulcsfontosságúak, más és más szerepet töltenek be. A magánfinanszírozásra tárgyalva a szakpolitika változására és koherencia növelésre van szükség a szakpolitikában ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat. Thank you very much, Mr. Griffith. Köszönjük Griffith úrnak, hogy megosztotta gondolatait velünk. Ön valóban otthonosan mozog a témában, és kiválóan kommunikált, tehát nem csak a tartalmat, a formát is dicséret illeti. Most pedig Julia Bennek adom meg az OECD DAX szakbizottságának nevében. Köszönöm, jó napot kívánok! Azt kérték tőlem, hogy arról beszéljek, hogy az OECD DAC szakbizottsága milyen munkát végez 2015 utáni fejlesztés politikai finanszírozás tekintetében. Nos, az OECD DAC szakbizottsága az ODA statisztikákról vált híressé, tehát a hivatalos politikai támogatásokat eh, követjük figyelemmel. A 0,7%-os ENSZ cél kitűzést eh, szem előtt tartva, miszerint a bruttó nemzeti eh, jövedelem 7%-át kellene minden partnerországnak ilyen célra fordítani az úgynevezett ODA tehát a hivatalos politikai támogatások terén igen komoly kritika éri már a politikában is országokat. Az kedvezményes kölcsönök, illetve visszanemtérítendő támogatások tekintetében mi szerint túlságosan restriktívek vagyunk. A jelenlegi mérési rendszer nettó kifizetés alapon történik. Sokan úgy gondolják, hogy ez ellen ösztönzőként hathat a pénzügyi intézményekre, arra vonatkozóan, hogy piaci eszközöket, vagy ahhoz hasonló eszközöket használjanak. A mezanin finanszírozás, vagy más nem OAD eszközök tekintetében ezek nem csak, hogy nem számítanak be ide, hanem akár negatív eh, van is, eh, kerül, negatív előjel is beszámításba kerülhetnek, már csak eh, azért is, mert nyilván ezek kockázatosabb eszközök, így nagyobb konta járnak. A statisztikai rendszer egyáltalán nem számol a garanciákkal, a, ezek olyan esetleges kintlevőségek, amelyeket eh, készpénz alapú statisztikai rendszerben nem tudunk figyelembe venni, ahogy az OECD rendszere már pedig így működik. A DAC magas szintű ülésén a fejlesztős politikai miniszterek és különböző ügynökségek vezetői 2012. decemberében eh, találkozójukon eh, mondatot adtak arra, hogy valamilyen új módon próbáljuk mérni a fejlesztés finanszírozást továbbfejlesztett eszközökkel, hogy az ODA, tehát az ODA odán kívüli eszközök is valahogy fennmaradjanak ezen a statisztikai hálon hogy a donorok szempontjából azt mérjük, hogy valóban mekkora erőfeszítést kívánnak tenni, illetve próbáljuk mérni azt is, hogy a kedvezményezettek szempontjából mekkora e, támogatás érkezik. Azt tudjuk, hogy a kettő persze nem mindig fedi át egymást. A harmadik eleme a mandátumunknak az, hogy azt vizsgáljuk, hogy a teljes össztámogatás mérését érdemese, tehát az odamérést érdemes modernizálni, például, eh, hogy a rendszerbe hogyan vezetjük be a kölcsönöket. Alapvetően óriási fába vágták, vágtuk a fejszénket eh, az OECD-nél, eh, Amióta elkezdtük ezt a munkát, jó néhány elemzést végeztünk, ezeket a tagoknak benyújtottuk, és 2015 utáni statisztikai rendszer átalakítására vonatkozó javaslatainkat ez év végén fogjuk benyújtani várhatóan. Megpróbálunk mindenkivel, lehetőleg minden szereplővel konzultálni, nem csak azokkal, akik rendszeresen eh, megjelennek a Párizsban az OECD DAC ülésein. Éppen ezért szívesen fogadtuk el az önök meghívását, amikor meghívtak minket ide, ma az Európai Parlamentbe. Nagyon nehéz nekem minden fontosat elmondani 7 percben a munkánkkal kapcsolatban. Ugyanakkor a háttérdokumentumot én is alaposan átolvastam, ezért felvillantanék csak néhány fontos tényt. Például a statisztikai beszámolási rendszer, amelyet az OECD is használ, felhasználható arra, hogy állami programokat feltérképezzünk, amelyek magánpénzeket is bevonnak. Ameddig az állami szektor részt vesz ezekben a programokban, addig hozzáférünk a magánpénzekről szóló információhoz is. Mindannyian tudjuk, és a jelentés szerzői is talán egyetértenek velem, hogy nem áll rendelkezésre elég adat az elemzők és a kormányok számára ahhoz, hogy valóban átlássuk a helyzetet, sokat tudunk az ODA áramlásról, ezzel kapcsolatban viszonylag kiterjedt tudással rendelkezünk, ugyanakkor másfajta finanszírozási formákról viszonylag keveset tudunk, például a külföldi működőtőke vonatkozó adatok általában igen kényesek és titkosak. Az OECD-nél a munkánk egyik célja az, hogy ennek az információnak a begyűjtését könnyebbé tegyük, a hivatalos, illetve a hivatalosan generált forrásokra vonatkozóan, ami nem minősül ODA-nek, odának. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogyha a statisztikai rendszer felüleli ezeket a programokat, forrásokat is, akkor az ösztönzőleg hathat majd, hiszen a fejlesztéspolitikában például a banki garanciákat azért nem használták sokszor, mert nem számítanak ODA-nek, tehát hivatalos fejlesztéspolitikai támogatásnak pedig bizonyos fejlődő országokban ezek nagyon hasznosak lehetnek. Ugyanakkor a fejlődő országok esetében a beérkező és a kiáramló pénzeket is valahogy figyelni kell hogy egyeleget vonjunk. Úgy érezzük, hogy a közepes jövedelemmel rendelkező országokban is hasznosak lehetnek ezek az eszközök, főként akkor, hogyha a magánpénzeket is bevonjuk a fejlesztéspolitikába, akkor különösen sokat mutatnak ezek az új statisztikai eszközök. Az elmúlt hat hónapban a technikai munka oroszlán részét elvégeztük, a politikai jellegű tárgyalások még csak most indulnak. Éppen ezért a különböző érintett felek érdekeltek véleményét várva várjuk, például az önökét is, de a civil társadalomét is. Ezért most érdeklődve várom az önök véleményét, hogyha konkrét kérdéseik lennének a munkánkkal kapcsolatban, akkor természetesen vegyék fel nyugodtan velünk közvetlenül a kapcsolatot. Köszönöm. Merci. Köszönjük. Most pedig megadom a szót Jean Szádánának. A Concord képviseletében van közöttünk, 5 percet kap. De mielőtt tényleg megadnám neki a szót, Isabella Lüvin eh, üdvözőkkel mondom, hogy mennyire fontos számunkra itt az Európai Parlamentben, hogy a fenntartható halászat területén ilyen óriási és kiváló munkát végzett. Most pedig tényleg Száldán a asszony kapja meg a szót. Thank you, Madam Chair, on behalf... Köszönöm, elnök asszony. A Concord nevében, amelynek elnöke vagyok, szeretném üdvözölni azt a jelentést, amelyet Jesse Griffith az imént bemutatott, illetve a Fejlesztési Bizottság azon döntését is üdvözlöm, hogy felkérték Griffith urat a jelentés megírására. Az utolsó pontokra szeretnék reagálni, melyet Griffith úr előadásában hallhattunk, amikor elmondta, hogy a fejlesztési finanszírozási tevékenység nek nincs egyetlen olyan eleme, amelyet minden lehetőségre használni tudunk főként nemzetközi szinten, amelyet az Európai Unió képvisel, a közfinanszírozás alkalmazása arra, hogy magánfinanszírozást termeljen, ez nem a megfelelő megoldása. Ahogy Jesse is ezt mondta, láttunk már hiányosságokat a jelenlegi európai kontextusban is, erre vonatkozóan, főként ami a kombinálási platformot illeti, főként azért, mert a jelenlegi gyakorlat, tehát hogy a különböző eszközöket összekombináljuk, ezzel a gyakorlattal kapcsolatban nincsen megfelelő parlamenti ellenőrzés, nincs megfelelő átláthatóság azzal kapcsolatban, hogy a közfinanszírozást a magánfinanszírozás elősegítésére történő felhasználását hogyan ellenőrzik. Ez vonatkozik arra is például, hogy hogyan lehetne a hivatalos fejlesztési segítségnyújtás meghatározását kiterjeszteni annak érdekében, hogy a magánfinanszírozás is bekerüljön. Nagyon fontos még más kérdésekkel is foglalkozni a fejlesztési finanszírozási tevékenységgel kapcsolatban, ahogyan Jesse is kiemelte, nagyon fontos a belföldi erőforrások mobilizálása annak érdekében, hogy ezeket a közfinanszírozáson keresztül, vagy akár a magánpiacon keresztül szerezzék be, de persze a hatóságok különböző korlátozásokkal, nehézségekkel kell szembenézzenek a szükséges pénz összegyűjtésére vonatkozóan, akár nemzeti vagy nemzetközi szinten. Jesse elmondta, hogy vannak azért nagyon konkrét felelősségi körök, amelyekkel az EU is rendelkezik, és Tavaly az Európai Bizottság közleményével kapcsolatban, és ezt már kiemeltük, itt látható egyébként ez a dokumentum a kezemben. Ezen túl egyébként azt gondolom, hogy nagyon világos a nemzetközi vita tekintetében is, hogy az EU-nak az egyik konkrét felelőssége a saját hivatalos fejlesztési segítségnyújtásra vonatkozó vállalása. Jesse nagyon helyesen emelte ki, hogy a közpénzek főként a nemzeti, de a nemzetközi fejlesztési segítségnyújtás is nagyon konkrét szerepekkel rendelkezik, említett más problémákat is, amelyek egyébként a Concord jelentésében és a tavalyi jelentésünkben is kiemeltünk. Kérem, hogy ezt majd olvassák el, ha eddig még nem tették meg. És főként, hogyha az ODI-t megvizsgáljuk, azt is szeretném kiemelni, hogy foglalkoznunk kell azokkal a kérdésekkel is, amelyek a fejlesztési segítségnyújtásra vonatkoznak. Itt szeretném kiemelni azt is, hogy lesz Mexikóban egy találkozó, amely pontosan a globális partnerségi lehetőségeket vizsgálja meg. Ez egy nagyon fontos terület egyébként, amelyet az Uniónak is meg kell vizsgálnia, hogy ezzel az agendával kapcsolatos felelősségeit megfelelően érvényesítse. Természetesen sok más kérdés is meg felmerül a monetáris rendszer reformjával kapcsolatban, a szabályozással kapcsolatban, ami szintén befolyásolja az országok, illetve az állami és magán szereplők azon képességét, hogy produktívak legyenek, és a fejlesztési erőfeszítéseiket maximális mértékben érvényesítsék. Ezek a témák ezek egyenlően fontosak, és nagyon szeretném, hogyha az Európai Parlament ezt megvizsgálva a kérdés teljességét vizsgálná meg, az agendának pedig ne csak egy vagy más pontját. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégákon a sor. Elsőként Bergman úr kért szót, aki meg is kapja azt. Köszönöm, elnök asszony! Három elemzést valóban öröm volt hallgatni, azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés finanszírozás jövője hogy is nézhet ki. Volt egy dolog, ami azonban, amit azonban nem értettem, Jesse talán meg tudja magyarázni nekem ezt. A magánprojektekben a közpénzek milyen hatással vannak ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdőjelek. Az egy 31 finanszírozási arány azt jelenti, hogy 91 nehány százaléka már a projektnek amúgy is kész volt. Hát nem hisz, nem tudom, hogy ez nem túl, túl gyorsan levont következtetés. Persze én nem vagyok ennek szakértő, csak politikus, de nekem az az érzésem, hogy az állami pénz tulajdonképpen megnyugtatja a magánbefektetőket, Tehát lehet, hogy arányaiban nem, de fontosságában mégis, mégsem szabad alábecsülni az állami finanszírozást, hiszen ezt teszi lehetővé, hogy egyáltalán létrejöjjön maga a projekt. Az állami pénz jelenléte által keltett bizalom. Hogyha túl nagy ez az arány, akkor igazából nincs is talán keresni valója az, az állami részvételnek. Kelet-Európában például 30 millió eurónyi eh, hitelgaranciával sikerült egy, több mint egy milliárdnyi projektet finanszírozni. Tehát ez egy roppant kis eh, összeg, ugyanakkor hitelgaranciaként mégis óriási hatással eh, lehet. Ugyanakkor a Concord, amikor azt mondja hogy a demokratikus ellenőrzés a kettős finanszírozás esetében igazán nehéz problémát jelent. A Concord erre vonatkozóan tavaly már tett javaslatokat, komolyan kell ezt venni. A demokratikus fejlődésről beszélünk, nem átláthatatlan fejlődésről, legalábbis ezt nem szeretnénk, ezt nagyon fontosnak tartom. Talán a finanszírozás arányáról, illetve az állami pénz megtöbbszöröző hatásáról tudna beszélni. Mutat, bizonyítsa be, hogy nekünk nincs igazunk, hiszen minden egyes eurócentet, ha a közpénz körültekintően kell felhasználni. Ha egy a 30-hoz a finanszírozás aránya a magánpénz javára, az számomra nagyon örök örömteli tény lenne. Köszönjük, Szárgentini asszony következik. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig egy kicsit tartózkodó vagyok, amikor azt hallom, hogy az emberek azt mondják, hogy a hivatalos fejlesztési segítségnyújtásról szóló vitát meg szeretnék nyitni, hogy nem igazán tudom értelmezni az OECD képviselőjének előadását, és amikor pénzügyi deficitről beszélünk, a fejlesztési költségvetések tekintetében a különböző tagállamokban mindig van egy olyan pénzügyminiszter, aki készen áll arra, hogy az ODI-t újra meghatározza, hogy például a menedékkérőket is finanszírozza. Csak egy példát mondok erre. A gazdasági válság idején amikor azt látjuk, hogy a hivatalos fejlesztési költségvetés minden tagállamban csökken. Hollandiából származom, Hollandiában nagyon jó előzményeink voltak, most már csak 0,6 a támogatási arány, míg néhány évvel ezelőtt 0,83 volt. Tehát szeretném tudni, hogy az OECD mit gondol erről, vagy mit értett az alatt, hogy az ODA kibővítés az mit jelent számunkra? Tisztességes kereskedelem, tisztességes fejleszt, eh, kereskedelem fejlesztéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor viszont kidobhatjuk az egész odi úgy, ahogy van. Én viszont eléggé konzervatív kislány vagyok, nem szeretném hogyha ez ilyen bizonytalan lenne, nagyon szeretném, hogyha pontosan mond, megmondanák, hogy az ODA mit jelent. Nem szeretném, ha például az ODA-ből finanszíroznák a biztonsági tevékenységeket. A következő megjegyzésem az első hozzászóló nak szeretnék most egy kérdés, kérdést feltenni. Én voltam a pénzmosás elleni felülvizsgálat jelentéstevője. A parlamentben nagyon szép többséget értünk el, tehát baloldaltól egészen a jobb oldalig az összes nagy párt gyakorlatilag egyetértett abban, hogy a kedvezményezett tulajdonosok tekintetében alakítsanak ki egy eh, nyilvános adatbázist, ami nyilvánosan hozzáférhető. Köszönöm. Köszönöm, Fiona Halley a szó. Would like to thank, um, the, three... Köszönöm szépen, én is köszönöm a három vendégünknek a roppant érdekes bevezetők. A mi szakbizottságunkban is sokat beszéltünk az Európai Bizottság közleményét nek megjelenését követően erről a kérdésről, és felmerültek bizonyos kételyek aggodalmak ebben a vitában. Sajgört és jó magam is felvetettük, hogy a Concord jelen lehet-e. Nagyon örülök annak, hogy itt van a Concord képviselője ma. Lenne egy pár megjegyzésem, amelyeket különösen fontosnak tartok Jesse Griffiths által elmondottakban, főként amikor arról beszélt, hogy magánpénzből más projektek valósulnak meg, mint állami pénzből. Tehát az egyik nem veheti el teljesen a másiknak a helyét. A magánfinanszírozás más társadalmi csoportokat céloz meg. Tehát a szegényebbek a legkevésbé fejlett országokban, a mikrovállalkozások olyan országokban, ahol nem az állami költségvetés sok pénzt nem költ sokat erre a célra. That so many of the barriers to attracting in nagyon érdekes volt, amikor arról beszélt, hogy mennyi akadályt kell leküzdenie a, a külföldi működőtékének, mielőtt beáramolt egy adott országba. Talán ezt európai parlamenti képviselőként tudunk ezzel valamit kezdeni. A mai napi renden is van egy jelentés, ami erre vonatkozik, például az adóelkerülés kiküszöbölése, a, a szociális és környezetvédelmi normákhoz való ragaszkodás. Ne felejtsük el, hogy ez közvetve kapcsolódik a finanszírozás kérdéséhez. Nagyon érdekes volt, amikor arról beszélt, hogy az ilyen vegyes finanszírozás esetében a parlament ellenőrzés milyen fontos, ezek túl bonyolultak, eh, távolabbi, eh, távolabb kerülnek mindenkinek a vigyázó tekintetétől. Szerintem ez demokratikus szempontból nagyon fontos. Merci beaucoup, Monsieur Cortes. Köszönjük szépen, Cortes Lastra kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretem volna gratulálni ennek a jelentés, a jelentés szerzőinek, úgy hiszem, hogy nagyon érdekes jelentésről beszélhetünk, sőt, fontos is ez, és nagyon időszerű. Egy ideje már egyébként beszéltünk arról, amit az egyik legnagyobb fej, változás lehet a fejlesztés finanszírozásában, illetve a fejlesztés együttműködésben, ez pedig a magánfinanszírozás nagyobb szerepe. az új fejlesztési célkitűzések megvalósítása előtt érkezett ez a jelentés, ezzel kapcsolatban pedig egy nagyon rövid, egyszerű jelentést említenék. Az egyik, hogy ez három szinten említhetnénk, meghatározhatnánk meg. Egyrészt ott vannak az úgynevezett filantrópok, akik projektekkel rendelkeznek, milliómosok, akik más milliómosokhoz szólnak, és finanszírozást gyűjtenek bizonyos projektekre, és a többi. Tehát, hogy a, a lakosság, a világ lakosságának 1%-a a GDP 50%-át termeli ki, és a többi. Tehát egy nagyon egyenlőtlen világban élünk, ahol a magántőke nagyon fontos az együttműködés szempontjából, de ezzel kapcsolatban az átláthatóságot szeretném én magam is kiemelni, főként szocialista képviselőként. Azt hiszem, hogy ez kellene legyen a kiinduló pontunk. Tehát a filantrópiáról beszéltünk, ami nagyon fontos egyébként, de ha globális szinten nézzük a dolgokat, akkor ne felejtsük el például a magántőke belépését a fejlesztési együttműködés tekintetében. Úgy gondolom, hogy nagyon hosszú után még előttünk, és meg kell néznünk, hogy hogyan lehet együttműködni. Azt hiszem, hogy például meg lehetne ezt oldani úgy, hogy a vállalatok, akár kis kooperatív szintű apróbb tőkebefektetésekkel való, kezdhetnék ezt el. És aztán pedig volt egy olyan téma az Európai Unióban, amit már említettünk néhányszor, ez a blending, Egyetértek a jelentés szerzőjével, főként három kérdésben. Ezt egyébként kérdésként is szeretném feltenni. Az egyik az az, hogy ki ellenőrzi ezeket a döntéseket, ki hozza meg ezeket a döntéseket. A következő szintén nagyon fontos, hogy azt láthatjuk-e végül a blendinggel kapcsolatban, hogy a pénz egy részét akár a nagy infrastruktúrális fejlesztésekre fordítják-e, és anélkül, hogy tudnánk, hogy ki dönti ezt el, és hogyan, és anélkül, hogy megvalósulna az átláthatóság. A harmadik pedig, hogy a blending és ez a magántőke vajon csökkentheti-e az adományok összegét, amelyeket egyébként az együttműködés, fejlesztési együttműködés területén más célokra is fordíthatunk. Tehát van egy egyéni szint, van egy általános szint, ahol még nagyon sok dolgunk van, nagyon sok tennivalónk van az átláthatóság szempontjából, hogyha nézzük, hogy ennek növekedését, ami nagyon lassan halad, és aztán pedig a blendingre szeretnék rákérdezni, ez az Európai Unióban különösen fontos. Szerintem ezek, ezt a lehető legnagyobb átláthatósággal kell megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök asszony most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, amelyet Ero sor úr képvisel. Thank you. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm minden részőnök hozzászólónak. Valóban roppant érdekes vita ez. Ahogy az korábban szólók ezt már elmondták, a 2015 utáni eh, kirakó fontos elemei ezek. Az Európai Bizottság felvázolta az elképzeléseit azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeljük ezt az rendszert 2015-öt következően, következően milyen alapelveket eh, kívánunk lefektetni, ezt elég pozitívan fogadták, sőt decemberben tanácsi nyilatkozatban is szerepelt. Nagyon fontosnak tartjuk az érintetekkel folytatott párbeszédet ezügyben. Az DEVE szakbizottság ez idáig nem tűzte napirendjére korábban ezt a témát. de az EU-AKC parlamenti közgyűlésén a releváns szakbizottságban már beszéltem erről a támáról. Ha nem, nem bánják, akkor tennék pár megjegyzést ezzel kapcsolatban. Először is örülünk annak, hogy a tények alapján láttok neki ennek a az eszme, ennek a vitának tulajdonképpen a mi közleményünk vagy nyilatkozatunk is ezt a megközelítést alkalmazta. Finanszírozási vitában a nemzetközi finanszírozás és a magánpénzek közötti kapcsolat is megjelent. A fejlődő országok számára nyújtott támogatásnak, mind, vagy pénzfinanszírozásnak mindössze egy hetede magánpénz, és az ODA, tehát a hivatalos fejlesztés politikai támogatások multiplikátor, megsokszorozó effektusa ez ügyben nem mindig túlságosan nagy. Minden országban másképp és másképp működik ez, nincsen egyen megoldás. A tanulmányban felvetett kérdésekkel mi is foglalkoztunk alapvetően, ugyanakkor nem arra koncentráltunk az önnek, mit kell tennie, hanem inkább arra, hogy milyen átfogó megközelítést alkalmazzunk, amelyről a partnerekkel beszélhetünk, miért bármiféle javaslatot A az állami és a magánpénzeknek, vagy a közpénzeknek és a, a, és a magánpénzeknek valóban más a, a szerepe, már csak azért is, mert a magánpénzek magán érdekeket szolgálnak, nem szakpolitikai célok szolgálatába állítva érvényesülnek ezek. Ehm, éppen ezért jó azt látni, hogy a tanulmány ugyanazon a véleményen van, mint a bizottság közleménye, még akkor is, hogyha más benyomás alakul az ember, amikor olvassa ezt a tanulmányt. Ugyanakkor meglepőnek eh, tartjuk azt, hogy eh, a magán és eh, állami befektetéseket egyként kezelik, mint hogyha kettő köztem lenne különbség. Miközben tudjuk, hogy ez nem így van, hogyha a kettőt összeadnánk, akkor azt a benyomást kelthetjük, hogy a kormányok igazából beleszóltak abba, hogy a magánbefektetők mit hova költsenek. Miközben tudjuk, hogy ez nem így van. legyen hazai vagy külföldi magántőkéről szó, igazából csak ösztönzőkkel lehet befolyásolni ennek az áramlását, és az Európai Bizottság nem ért egyet azzal a véleményem, ami elhangzik a tanulmányban. A partnerségek és az ösztönzők alapvetően a közcélokat kell, hogy szolgálják minden esetben. Még annyit szeretnék én összesen elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen komoly érdeklődést mutatnak ezen kérdések iránt. Ez nagyon fontos fejlemény. Mi régóta tanulmányozzuk azt, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat a leg kreatívabb módon. Az elkövetkezendő hónapokban, hetekben tovább folyik a vita. A ma felvetett kérdések azt hiszem, hogy mindenki számára relevánsak és fontosak. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig akkor hozzászólóinknak fogom megadni a szót, illetve előadóinknak. Először Jesse Griffith úrnak adom meg a szót, négy percre kap szót, parancsoljon. Köszönöm a, a érdekes kérdéseket, hozzászólásokat. Csak egy részüknek voltam címzetje ugyan, de érdekes volt meghallgatni a parlament álláspontját a pénzmosás elleni irányelv tárgyában, és a, a tanácsban is hasonlókat érzékeltem, és érdekes volt a parlament szerepéről hallani. A befolyását illetően más szakpolitikai témákra, a finanszírozás fejlesztés témák tárgykörében. A nekem szüzett kérdések a emeltyű hatás, illetve a PPP témáját érintették. A bizottságbeli tisztviselő is beszélt a PPP ruházások összefüggéséről. Nem teljesen pontos ez, hiszen a legjobb intézkedés a befektetésben, a cross capital formationben nem mindig a PPP. Sokszor nem látjuk, tudnék, hogy milyen százaléka a hazai beruházásnak magán, és mennyi az állami forrás, és milyen az aránya, és mennyiben javulnak ezek az arányok. Statisztika erről pontos nincs. Ami a katalizátor hatást illeti, három dolgot szeretnék leszögezni. Egyrészt alapvető fontossággal feltétel szempontjából, hogy a közintézmények, ügynökségek elgondolkoznak arról, miképpen lehet finanszírozni, támogatni erősíteni a magánberuházásokat az ott országban. Ezt általában országos szinten kell meg létrehozni, az adott kormány kell meghatározza azokat a normákat, és a makrogazdasági kockázatokat meghatározni, amelyek hatással lehetnek a befektetésekre. Nagyon fontos szakpolitikai kérdések ezek, amelyekkel a kormánynak kell foglalkoznia. Sajnálatos módon a 2015 utáni finanszírozásról szóló vitákban én mindig azon kaptam magam, hogy a távcső vagy a teleszkóp másik oldaláról néztem a dolgot, a Nemzetközi Fejlesztési Bankok meg az EU intézmények részéről vizsgáltam, oldalra vizsgáltam a kérdést, és nem adott kormányok szemszögéből. A gond az, hogy a gyakorlat, bár a tapasztalat azt mutatja, hogy a nemzetközi intézmények gyakorlata nem mindig illeszkedik abba, hogy hogyan kéne működjenek tehát az jó lenne azt mondani, hogy a mi kis erőfeszítésünk egy nagyobb magánberuházás tett lehetővé. Ez előfordulhat ugyan, de nem mindig ez történik. Például a svéd kormány által működtetett intézmény vizsgálta azt találta, hogy 8-ból 7 magánberuházó úgy nyilatkozott, hogy az indító beruházás nélkül is befektetett volna az adott országba. És 55% a tanulmányos mutató, hogy 55% a beruházási befektetéseknek volna a köz, az indító közberadás nélkül is oda ment volna. Ám nem mindig ez a helyzet. Nem lehet tudni, mikor váltotta ki a magánberuházást a, a seed money, és mikor nem. Tehát nem tudjuk az arányokat az adott beruházás megvizsgálva lehet látni, hogy kiváltott-e vagy sem, de amíg nem vizsgáljuk meg az egyeseteket, nem lehet nagyon nyilatkozni ezen arányok miben létéről. Uh, nagyon fontos politikai kérdés a parlament szempontjából az, hogy az egyes európai multilaterális intézmények portfóliát vizsgálva látható, hogy saját országai, vagy OECD országok forrásaiból finanszíroznak, és akkor felmerül a kérdés, van ez a támogatás tényleg fejlesztésre célokra megye, vagy az adott állam saját vállalatait akarja ezzel voltaképp megtámogatni abban az országban, annak a piacán. Tehát lehet, hogy fókuszt kell váltanunk, és azt kell vizsgálni, hogy az adott fejlődő ország érdekét mi szolgálja, és ne tételezzük előre, hogy tudjuk a választ, és a mechanizmusaink annak megfelelően működnek. Merci beaucoup, Madame Julia. Köszönöm szépen, most pedig Julia Ben az OECD nevében. Parancsoljon, köszönöm szépen. Én azokkal a kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyek az ODA esetleges változásaira vonatkoznak, és másik szempontból szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Az OECD keretein belül ez a vita úgy merült fel, hogy föltettünk egy kérdést, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy elegendő forrás biztosítsunk 2015 után a fejlesztésre vonatkozóan. És ez volt az elképzelés, hogy a jelenlegi formájában az ODI nem tudja az összes fejlesztési problémát megoldani, amely a világban felmerülhet. Ez nagyon fontos szempont volt a vitáink során, illetve azt is szerettük volna érvényesíteni, hogy a közös fejlesztés erőfeszítésekben a magánszektor is nagyobb mértékben részt vegyen. Tehát innen indult ki a vita, ahol egyébként a hivatalos rendszerben megvalósuló megoldásokat is vizsgáltuk. Tehát innen indultunk ki elsőlegesen. A vita nem annyira az ODI-re vonatkozik, a hivatalos fejlesztési segítségnyújtásra, hanem hogy hogyan lehet a hivatalos intervenciókon keresztül megvalósítani a fejlesztési támogatásokat. Nem igazán merült fel a mai vita során, hogy a biztonság, illetve a béke fenntartó tevékenységek és a fenntarthatósági kérdések. Ezzel kapcsolatban az OECD jelenleg azon az állásponton van, hogy az ENSZ folyamatok hatáskörébe utalja a 2015 utáni fejlesztési célokra vonatkozóan ezeket a kérdéseket, és nagyon jó lenne, hogyha egy statisztikai rendszer alakulna ki, mint ahogyan az már megvalósult az OECD szintjén, amely például e célok finanszírozásának nyomon kevetését vizsgálnák. De a jelenlegi helyzetben ma nem tudunk még állást foglalni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, ugyanis egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen célok lesznek majd 2015 után, de tudjuk azt is, hogy a biztonság azért fontos lesz. Azonban a vita nem arról szól, hogy az ODE-be további kiadásokat tegyünk be, például biztonsági kiadásokat, hanem hogy hogyan lehet a teljes hivatalos fejlesztési támogatás szélesebb alkalmazási körében ezt megvalósítani. Ami pedig az ODI-re vonatkozó konkrétabb kérdés volt, az eddigi viták során arról beszéltünk, hogy hogyan lehet ez az intézkedés szigorúbb, korlátozóbb, ugyanis észrevettük az elmúlt évek során, hogy vannak olyan területek, a beszámolói iránymutatások például, amelyek túl nagy mozgásteret biztosítanak, és az egyik egyébként a menekültek kezelése volt, és erre vonatkozóan pedig a mi rendszereinkbe jelentik be ezeket a kiadásokat is, meg nem feltétlenül fejlesztési kiadások. Azzal foglalkoztunk, hogy ezeket az iránymutatásokat hogyan tudnánk világosabb egyértelműbbé tenni annak érdekében, hogy az ODA az integritását és hitelességét megőrizze. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, Jean Saldana következik válaszadásra. Parancsoljon. Ah, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy a Concord nevében válaszolhatok. Két felvetésre szeretnék reagálni. Először is, már korábban elmondtam, hogy a finanszírozási napirenden nincsen egy darab egységes mindenki számára üdvös megoldás. Hogyan fogják mérni például a politikai szándékot, arra vonatkozó politikai szándékot, hogy a pénzügyi kormányzás mondjuk EU-s szabályait átvegyék. Ez egyébként, ezek a szabályok egyébként előfeltételét képezik a 2020-at követő valóban szabályszerű finanszírozásnak, vagy a tisztességtelen befektetési eljárásokra vonatkozó EU-s szabályok. Ezek mind-mind fontos összetevői a finanszírozási napirendnek. Szerintem ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor ezt a csomagot összeállítjuk, ugyanakkor nehezen mérhető vagy számszerűsíthető dolgok ezek, ugyanak, még mégsem lehet őket figyelem, figyelmen kívül hagyni, akkor, hogyha komolyan mondjuk a 2015-öt követő reformokat. A, még a G20-ak esetében is e, problémát okozott, hogy az Európai Unió mennyire hajlandó komolyan tovább lépni bizonyos területeken, Például a fejlődő országok monetáris rendszereit körülvevő amfer szabályok, a, a nemzeti fizetőeszköz felértékelése, leértékelésének szabályai. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket nem lehet kikerülni. Felmerül többször is a leveraging kérdése, Jesse is beszélt erről. A jelentés szól arról, hogy a állami pénzekből a fejlesztéspolitikában mennyire, mekkora multiplikátor hatás érhető el, például a fenntartható fejlődés előmozdítása eh, érdekében. Láttunk arra utaló bizonyítékokat, hogy elsősorban infrastruktúrális beruházások eh, irányában mozdul el az állami pénz multiplikátor hatása, nem feltétlenül mindig ez a legcélra vezető. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Nincs más hátra, mint hogy köszönetet mondjunk vendégeinknek. Fontos és érdekes hozzászólásokat hallhatunk mindannyiuktól. Nous allons maintenant euh, passer au point 9 de notre... A 9-es napirendre, napirendi pontra ugrunk tovább. Ez viszonylag újdonságnak számít itt a mi szakbizottságunkban, módosító indítványokról beszélünk, egy jelentéshez benyújtott módosító indítványokról. A Sargentini jelentéshez benyújtott módosítókról van szó. A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén ideért a nyersanyag kitermelő iparágak fejlődő országban betöltött szerepét. Micsoda jól csengő cím ez egy jelentésnek. Rögtön meg is adom Sargentini asszonynak a szót, aki reméljük, hogy tömören és velősen vezeti fel a jelentés tervezetéhez benyújtott módosító indítványokat. Holnap fogunk szavazni, hívom fel még egyszer a figyelmüket. Tehát, Judit, parancsoljon! Kedves elnök asszony, valóban erről holnap fogunk szavazni, úgyhogy annak érdekében, hogy egyszerűen menjen a szavazás, Beszélgettem múlt héten a kollégákkal Strasbourgban annak érdekében, hogy a javaslataimat egy kicsit tisztázzuk, illetve hogy egy kicsit jobban értsem az ő javaslataikat. 77 módosító terjesztettek be a jelentésemhez, a fejlődés teljes üzleti gyakorlatok révén történő előmozdításáról ezen belül a nyersanyag kitermelő fejlődő országokban betöltött szerepéről. Ez a címe a jelentésnek. És ami legvitatottabb volt, szerintem Fiona Hall nagyon ékes szólóan azt mondta, hogy nincs olyan, mint a, nincs olyan dolog, hogy kötelező érvényű vállalati felelősségvállalás. És igen, ezzel egyetértek, és lehetne valóban úgy érvelni, hogy ez önmagában egy ellentmondásos kifejezés, de azt hiszem, hogy azt azért érte, hogy mit akartam ezzel mondani. Azt láttuk ugyanis, hogy nagyon sok különböző formátuma valósult meg a kitermelő iparágakban a vállalati felelősségvállalásnak, de mivel önkényes jellegűek, önkéntes jellegűnk jobban mondva, nincsen olyan közös szabályrendszer, amelyet mindenki tiszteletben tartana. Megpróbáltunk erre valamilyen kiutat találni annak érdekében, hogy ezt a jelentést meg tudjuk valósítani, annak érdekében, hogy valamilyen közös szabályrendszert kialakítsunk a teljes iparágra vonatkozóan, és nagyon szeretném, hogyha ez jogilag kötelező érvényű lenne. De vannak kollégáim, akik máshogy gondolkoznak erről. Fiona Hollal együtt, aki a liberálisok részéről volt az árnyék jelentéstevő, Filip a néppárt részéről, megpróbáltam egy olyan megfogalmazást kidolgozni, ami talán egy kicsit kevésbé zöld, ha mondhatom így, és egy kicsit jobban magába fog, összefoglalja a különböző frakciók véleményét. Remélem, hogy ez sikerült egyébként. Különböző kompromisszumos indítványokat dolgoztunk, és lesznek majd szóbeli módosítók is. De amit most konkrétan szerettem volna kiemelni, ezek a konfliktust konfliktusos országokban kitermelt ásványi anyagokra vonatkozik Filip Kasmerek a népát részéről, Déva úr az ECR részéről most nincsenek itt, de remélem, hogy az ülés után majd kifejtik nekem, hogy pontosan mire gondoltak, ugyanis azt láttam, hogy az a megszövegezés, ami ezekre az ásványi anyagokra vonatkozott, ez az upstream és downstream megfelelő eljárások tekintetében szintén, illetve a kellő körültekintés tekintetében valóban jelen voltak. Ezek korlátozták az európai kezdeményezéseket a jogalkotási indítványokra vonatkozóan az európai öntödékre vonatkozóan. Tehát, hogy ugyanazt az ásványi anyagot használják, mint az USA-hoz hasonlóan, ahol a Dodd-Franket így dolgozzák ki, de az Európai Unióban gyakorlatilag nincsen olyan öntöde, amely ezeket az ásványi anyagokat használna. Van egy Ausztriában, van egy az Egyesült Királyságban, ez gyakorlatilag nagyon korlátozott tevékenység. De ha az Európai Unióban egy upstream jogszabályalkotást akarunk megvalósítani, például ennek eredményeként e négy ásványi anyagot tartalmazó cik, árucikket gyártó, bármilyen gyártó, és most itt a mobiltelefonomat mutatom fel, bajba kerül úgy hiszem, hogy nagyon kellemetlen lenne, hogyha az Európai Uniós öntödéknek olyan szabályokat kellene betartaniuk, amelyek ilyen mértékben korlátozzák tevékenységüket, ezért én úgy gondolom, hogy az upstream és a downstream jogszabályokat össze kell kombinálnunk, hiszen Dél-Kelet-Ázsiában van ezen öntödék nagy része. Egyes kollégák szerették volna az USA Dodd-Frank törvényre vonatkozó meghatározását kivenni a Dodd-Frank törvény szerintem egyszerűen nem elég jó, egy gyakorlati embargóra vonatkozik, ezzel tisztában vagyok, de az európai jogszabályt jogokat arra kell felhasználni ebben az esetben, hogy javítsuk, jobbá tegyük az amerikai jogszabályokat, hogy legyenek összehasonlíthatóak, mert azt nem akarjuk, hogy az Ericssonnak vagy a Philipsnek kétfajta jogszabálynak kell meg, kelljen megfelelniük, az amerikainak és az európainak. Ez az európai uh, üzleti vállalkozásoknak sem jó, a fejlődő országoknak sem jó. Mivel az amerikai jogszabálya teljes ellátási lánccal foglalkozik, a bányáktól a fogyasztóig, az európai jogszabálynak jobbnak, egyszerűbbnek kell lennie, de ugyanúgy legalább az első importőrig kell kezelnie az ellátási láncot, vagy akár a feldolgozott termékig, ami egy mondjuk egy kínai termelőtől származik, egy kínai gyártótól, ahonnan a legtöbb high-tech eszközünk származik. Tehát a kérdésem a néppárthoz és az ECR-hez ezen módosítókkal kapcsolatban az lenne, hogy biztosak benne, biztosan ezt akarják? Azt akarják, hogy a DJ Trade, amely ezt a javaslatot meg kell írja valóban, azt akarják, hogy a DJ Trade ezt tegye, tehát, hogy a kezdeményezésünket így módon korlátozzák, hogy az a maroknyi öntöde, amely az Európai Unióban tevékenykedik, ilyen mértékben korlátozzák. Nagyon kevés van ezekből az öntödékből már Európában szerintem elviselhetetlenül megnehezítenék a dolgokat. Ugyanakkor viszont vannak nagyon érdekes kezdeményezések a fenntartható, illetve konfliktusmentes öntödei tevékenységről. Tehát ez lenne a véleményem, elnök asszony. Köszönöm szépen, most pedig akkor Fiona Hall kap szót. Köszönöm. Először is hadd mondjam el azt, mennyire hálás vagyok jelentéstevőnek meg az, az az együttműködésért, konstruktív, gyümölcsöző megbeszélésekért, amelyeket múlt héten folytathattunk ebben a témában. Nagyon üdvözlöm ezt a jelentést. Nagyra törő, fejlődésre koncentráló és felelős üzleti gyakorlatot megvalósító célokat tartalmaz, és a bizottság régóta várt javaslatát előzi meg éppen. Sem elég, hogy a bizottságnál meghallgattatnak az ebben foglalt gondolatok. Mindenki jól tudja, hogy nagyon nagy gond áll fenn a természeti erőforrásokhoz kapcsolódóan. És ezt a legjobban Kong, a kongói demokratikus köztársaság szimbolizálja hatalmas problémát. Óriási gazdasági ásványkincs vagyonnal rendelkezik az ország, a legutóbbi fejlesztési index táblázatoknak viszont a legalján szerepelt. Úgyhogy óriási gondot jelent ez az ellenmondás. Feltétlenül foglalkozni kell vele. A jelentéstében, mint tett a vállalati társadalmi felelősség kérdéséről. És az én nézetemet is tökben összefoglalta, nagyon helyén való módon. Én is úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a vállalatok magas szintű normák alapján működjenek, ám a vállalati társadalmi felelősség lényegében pótulagos feladatokat ló a vállalatokra a törvényes feladataikon túl. És még legálisabbá teszi a tevékenységüket, ezt meg kell vizsgáljuk egyrészt. Ám a vállalati felelősség tehát a konkrét, konkrét törvény előrásokon túlmutató feladatokat is jelent. Az egyik vállalat azt állítja, hogy a környezeti magas szintű környezeti sztenderdek alapján működik. Lehet, hogy teljesen más sztenderdeket jelent ez, mint egy másik országban. Ezért a közös az egész ipari ágazatra vonatkozó sztenderdeket értem ez alatt a vonatkozó módosítóimban, amely kikerülni ezt a különbséget. És a vállalatok felelősségi körén belül a vállalatok sokszor igyekeznek mm, azt állítani, hogy ők a környezetvédelmnek megfelelő módon működnek, ez egyfajta zöld mosása a tevékenységüknek. Érdemes ezeket az állításokat megvizsgálni, és itt is érdemes az egész ágazatra vonatkozó normákat befejezetni, hogy összevethetőek legyenek ezek az állítások. Aztán még egy gondolat, amelyet a vállalatok társadalmi felelősség kapcsolatban kifejtenék, az az, hogy a 45-ös módosítóban azt szeretném, ha az eredeti megfogalmazáson módosítanánk. Mert az azt arra utal, mintha a CSR jelentés része volna a befektetési jelentéseknek. Nem tudom, ez gyakorlatban hogy működik. Azt javasolnám, hogy a befektetési szerződések támogassák a vállalati felelősségre vonatkozó gyakorlatokat. Ez volna a célja, tehát a módosítomnak, hogy ezt világossá tegyük. Következő gondolat, amelyet felvetnék a jelentéstevő gondolatával kapcsolatban, az exportadók kérdése. Nem hiszek abban, hogy korlátoznak kellene az export adók révén, vagy azt mondani, hogy a gazdasági partneri megállapodásokat újra kéne írni. Ezek fényében úgy gondolom, hogy a, a nyitás egyik része az kell legyen, hogy a partneri megállapodások révén működünk, és ennek mind a két fél számára érvényesnek kell lennie az, hogy egyes országokat arra kérünk, hogy nevezessen be exportadókat, ez hatása van az import oldalra is, hiszen ott meg nem lehetne akkor importvámokat érvényesíteni. Sokszor nem kicsi, gyenge országokról beszélünk, hanem nagyon nagy, erős, hatalmas országokról, mint Kína ennek kapcsán, és ott bizony manipulatív eszközként lehet használni, hogyha egy ország bír az egész vagyon 95 a globálisan, hát ott elég ellenmondásos azt ahhoz ragaszkodni, hogy ne engedjék az exportadók folytatását. Ami a többi módosított illeti, nagyban egyetértek az előadóval abban, hogy nem lehet a downstream vállalatokat úgymond kiengedni a figyelmünk köréből. Sokszor elmondjuk, hogy egy vállalat, ahhoz ragaszkodnunk, hogy a vállalat csak legálisan szerzett faanyagból készített termékeket vihet piacra, nem szabad megengedni, hogy túl sok kiskapu érvényesüljön. Aztán nem egy embertek egyet a néppárt 29-es módosítójával, mely szerint a helyi közösségeket csak informálni kell a projektekről. Szerintem a részvetőkre és jóváhagyásukra van szükség. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a helyi közösségek valóban támogassák ezeket a projekteket, és hogy biztosítsuk azt, hogy pozitív hatással legyen a fejlesztéseknek ezek a közösségekre. Az igazi vállalati társadalmi felelősség igeű gyakorlatokkal bír e területen. Hogyha minden vállalat azt akarja követni, amit a legjobb vállalatok tesznek a téren, akkor erre bizony már vannak minták, nagyban volna a helyzet javítható. Ám egész évben azt kell mondanom, hogy egy jó, erős jelentés, reméljük, hogy erős eredménye az álló honlapi szavazás is. Merci beaucoup, je donne la parole. Köszönöm. Cortez Lastra úr kap szót. <coughs> Nagyon röviden, elnök asszony, szeretnék elnézést kérni. jelentést jelentéstevőnk. Távol létéért Michael Cashman nincs most itt, de Szerkenténi asszonynal, illetve a többi árnyékjelentéstevővel nagyon szoros kapcsolatban van. Egyetértünk Szerkenténi asszony álláspontjával. Nem támogathatjuk a, az áldása Néppárt azon módosításait, amelyek a jogilag kötelező érvényű szabályokat ki akarják venni a szövegből. Úgyhogy mindenképpen a jelentéstevő mellé állunk a holnapi szavazáson. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, most pedig akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Michelangelo Margherita úrnak fogom három percre megadni a szót, parancsoljon. Madam Chair, um... Köszönöm, elnök asszony a konfliktusos országból származó ásványkincsek kérdéséről szeretnék csak beszélni röviden. Sargentini asszony jelentése valóban roppant aktuális, mert az Európai Bizottság adja önök, és nyilván jól tudják, a főképviselő asszonynal eh, együttműködve egy átfogó kedvezményezés, ked, <laughs> kezdeményezést tesz a, konfliktusos országokból és, és veszélyeztetett területekről számra mazó eh, ásványkincsek témájában. milyen problémákkal kellett szembenéznünk, amíg a javaslatunkat be tudtuk nyújtani. Rengeteg komplex, bonyolult, összetett, kényes részletkérdéssel kell szembenézni, hogy az ember a konfliktus országból származó ásványkincsek témájában valamit is bármit tenni kíván. 300 érintett kaptunk visszajelzést, az egyéves egyeztetés során egy külső tanulmány mm, keretében mértük fel, hogy a due diligence kötelezettség mekkora költségvonzata járna a cégek számára. E folyamat során alapvetően három célunk volt, amelyeket fontos, hogy a jogalkotók is megismerjenek. Először is természetesen a fegyveres csoportok, illetve az ásványi anyagok kereskedelme közötti kapcsolatot próbáljuk valahogy megtörni. Ugyanakkor ugyanolyan fontos az is, hogy az európai, amerikai vagy más cégek számára könnyebbé tegyük az OECD vagy az EU vonatkozó iránymutatásait, akár a Dodd-Frank törvény betartása is könnyebb legyen, hiszen mégiscsak nekik kell végső soron érvényt szerezni az általunk elfogadott kezdeményezéseknek. A harmadik eh, nagyon fontos probléma, amelyre Sargentini asszony is utalt, az, hogy a piaci torzító hatást is csökkenteni kell a kezdeményezések, ugyanis jennel eh, is járnak, nem egy vákumban élünk. A dot Frank törvényről már tudjuk, hogy eh, mivel járt, annak a betartása, vagy az az előli menekülés azt jelentette, hogy a konfliktusos régiókból menekültek a felelős cégek. Tehát az Európai Bizottság arra következtetésre jutott az alapos elemzést követően, hogy kezdeményezésünknek a lehető legelfogadottabb, legszertágazóbb di dialógust, egyeztetést követően fogadhatjuk csak el. Egyébként ez soha nem látott méreteket töltött. A második következtetésünk az volt, hogy a, az ellátási lánc vagy termékpálya a upstream részével is foglalkoznunk kell, hiszen a cégek számára ez biztosítja a legnagyobb átláthatóságot itt nem a, a föntödék vagy, vagy kohókra gondolok, hanem az Európai Unióba érkező ásvány kincsekre. Milyen ösztönzőket tudunk kidolgozni? Nem csak olyan jogszabályokat kell elfogadnunk, amelyek kötelezettségeket rónak a cégekre, hanem ösztönzőket is be kell építeni a rendszerbe. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében más nem kér szót. Annál jobb. Akkor viszont Szargentini asszonynak adom meg a szót, hogy eh, a kedves szavakra reagáljon. Köszönöm. Um, thank you to, um... Köszönöm Cortes Lastra úrnak, hogy a szociáldemokrata frakció részéről ilyen nagyra értékeli a jelentésemet. Nagyon jól esett, köszönöm. Fiona Hall részéről, az ALDE frakció részéről köszönöm, hogy néhány problémát felvetett, amelyekről már beszéltünk egyébként. A gazdasági partnerségi megállapodásról például örülnék, hogyha a fejlődő országok exportadót használhatnának, ahogyan ezt javasoltam egyébként önnek is, és a néppártnak szerintem ez egy részenkénti szavazással megoldható. Ami pedig a konfliktusos térségből származó ásványi anyagokat illeti, azt hiszem, hogy ezzel a területtel kapcsolatban én voltam a legaktívabb itt az Európai Parlamentben, beszéltem mindenkivel, akivel lehetett beszélni ezen a ebben a témakörben. De kíváncsi volnék, hogy az upstream alatt a DJ Trade mit értett. Tehát minden lehetséges gépezetben felhasznált minden lehetséges nyersanyagra vonatkozó importra gondolnak, az rendben van, de szerintem az upstream nem ezt jelenti. Ezért kérem, a néppártól is és az ECR-től is, hogy a javaslatokat gondolják át, ugyanis képtelenség megmutatni azt egy Európai Uniós fogyasztónak, vagy egy befektetőnek, hogy etikus módon valósult meg a befektetése. Nem tudjuk bizonyítani, hogy az öntöde hogyan járt el, hogyan szerezte meg a nyersanyagot, hogyha nincsen due diligence eljárás a öntöde és az első importőr között. Kérem, hogy erről tájékoztassanak, mert egyszerűen nem értem. Tehát azt akarják-e biztosítani, hogy tudjuk, hogy mit importálunk, nyersanyagot vagy feldolgozott árut, akkor ez egy nagyon megnyugtató gondolat és elképzelés lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig akkor térjünk át a tízes napi rendi pontunkra, és emlékeztetni szeretnék, hogy a jelentésről szóló szavazás holnap, február 11-én délután lesz, Jöjjön akkor a tízes napi rendi pontunk, eszmecserét fogunk folytatni Paul Frix úrral a Vállalkozás Fejlesztési Központ képviseletében. Frix úr egy dokumentumot fog bemutatni nekünk, amelyek a szándékaikat tartalmazzák. Tudjuk, hogy milyen problémás Jó sokba került ugyanis az adófizetőknek a korábbi megoldás, de hát nem is az én dolgom erről beszélni. Paul Frixnek adom meg a szót, aki nálam sokkal ékes szólóban tud a témában értekezni. Euh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a vállalkozásfejlesztési központot meghívták ide, főként akkor, amikor Európa és az AKC országok közötti együttműködés egy ilyen fontos kérdéséről beszélünk. Először is elmondanám, hogy ki vagyok én. A vállalkozás fejlesztési központban dolgozom. 90 és 95 között igazgatója voltam. 2012-ben azonban egységek adódtak, ezért most átmeneti státuszban vagyok. Alapvetően fejlesztéspolitikával foglalkozó közgazdász voltam, belga minisztériumban is ezzel foglalkoztam. Kezdem akkor tehát az általánosabb kontextussal. Ahogy az előző vitában is hallhattam, önök is nyilvánvalóan tisztában vannak a multipoláris változóban lévő világ problémáival, amelyek a fejlesztés politikára is kihatással vannak. A probléma az, hogy egyes európai vagy más fejlett országok pénz egyre szűkösebb, miközben egyre nagyobb szükség van a politikai finanszírozásra. A fejlődő országok is óriási átalakuláson mentek át, és egyes esetben gazdasági partnerekké, sőt, akár versenytársakká is váltak. Nagyon gyorsan változik a helyzet, gyorsan változnak a dolgok, és teljesen logikus, hogy ilyen kontextusban végső, végül fel tegyük a kérdést, milyen eszközeink állnak rendelkezésre, milyen eszközökre van szükség, illetve a, milyen következtetéseket vonhatunk le az eddigi tapasztalatokból a Vállalkozás Fejlesztési Központ egyike annak a két paritásos intézménynek, amelyet a Lomé Kotonui megállapodással létrehoztunk. Alapvetően két igényt próbált kielégíteni, amikor ezt létrehozták. A, a fejlődő országok igényeit, az agrár, nagy agrárkihívást, tehát az élelmiszerállátás biztonságát, illetve a fejlődő országok ezen igényeit. Két régi kezdeményezés áll tehát a CDE hátterében. Majd meglátják a diákon, hogy alapvetően a kis vállalkozásokat próbáljuk segíteni abban, hogy az, az ipari termékláncokba valahogy beépüljenek, illetve a vállalkozások közötti partnerséget próbáljuk előmozdítani. Ezek eh, a legfontosabb, eh, felépésünk legfontosabb eh, vonalai. Az én vezetésem alatt vállalkozásfejlesztési központ nem csak elméletben, hanem e, e, valóságban is 18 millió eurós költségvetéssel rendelkezett. Ebből e, valamivel több mint fele operatív költségre ment el, de hát az AKC országokból több száz van, ezért ez igazából nem volt meglepő. Éppen ezért elsősorban nem pénzügyi szempontból volt fontos a CDE, hanem sokkal inkább mm, abban a tekintetben, hogy a nemzetközi közösség figyelmet is felhívta arra, hogy a cégek milyen szerepet játszhatnak a közös célokban, például a, a fejlődésben, a fejlesztésben, a szegénység elleni harcban, és így tovább. Tehát a tudást terjesztettük, információt terjesztettünk, kiváló volt a mandátum, ugyanakkor túlságosan Brüsszel központú volt a szervezet, így nyilván drága is. a működési költség eh, túlságosan nagy volt összevetve eh, azzal, hogy mekkora hatást tudtunk ki, vagy tudott kifejteni a CDE. Éppen ezért kezdődött el a decentralizáció. Ez a 90-es években indult ez a folyamat. Mit jelentette ez? Az, hogy megpróbáltunk a végső kezdeményezetekhez, ezekhez a Ákacsi országok beli kis cégekhez minél közelebb kerülni, és működésünket is ennek alapján próbáltuk megszervezni. Burundiban, Trinidad Tobágóban, Elefántcsontparton kezdtük ezeket a kísérleti projekteket, több tanulmányt is végeztünk. Sajnos mondom, 90-et éveket követően a hatékonyság javítása igazából nem folyt tovább. A mandátum is szélesedett, ez részben természetes volt, hiszen minden legitim cég irányába volt most már mandátumunk az ipar riágzatban. Sajnálatos módon volt azonban egy álom jellege is a mandátumunknak, éppen ezért a, a, a CDE is úgy gondolta, hogy a magánszektor terén egy ilyen fejlesztéspolitikai szuperügynökségé eh, kell válnia, eh, eh, ezzé kell nőnie. Ez a rendelkezésére álló forrásokból természetesen nem volt elképzelhető, tehát az ambíciókhoz nem társultak megfelelő források, gondolhatják mekkor, mekkora probléma volt ez. Ahelyett tehát, hogy a helyi kontextusra koncentrált volna a CDE, eh, a lehetőleg business-like, eh, tehát üzletszerűbb eh, formájú programokat indított volna, ilyen, ilyen szövetkezeti formátum, mm, formátumban, ehelyett regionális ügynökségeket hoztunk létre, és a gyakorlatban azt láttuk, hogy a 2007-et követően egyre nagyobb e, problémák adódtak. Én is részben ennek köszönhetően váltam. E, ilyen e, állandóból kvázi külsős vagy határozott idejű alkalmazották. 2009-et követően még tovább eh, durult a helyzet, eh, nem volt túl elegáns a helyzet. Például perek indultak, amelyek rengeteg pénzbe is eh, kerültek a vállalkozásfejlesztési központnak a szakmai kapacitás tulajdonképpen, amely az előző időkben kialakult, ez is veszendőbe ment. Céléré, madame. A partir, donc... Torsítok euh, el, kasszony. 2009-től kezdve gyakorlatilag felépés képtelenné vált a központ, amit tovább rontott csak a vezetés, és konkrétan a vezetők. Ma odáig jutottunk, hogy a vállalkozásfejlesztési központ egy be nem fejezett decentralizációs kezdeményezés vált. A helyi szint nem eléggé fejlett, a, a helyi ő, irodák e, nem elég fejlettek, nincsenek meg a források a jövő megtervezésére, már pedig eh, kulcsfontosságú időszak áll előttünk. Tovább eh, eh, kurdították 2012-13-14-ben a költségvetést, plusz a központ a phasing out célját próbálja megvalósítani. 1,3 volt az operatív költségvetés 2013-ban, 2014-ben eh, még kisebb költségvetéssel eh, kell számolni a központnak. pat helyzetbe került teljesen ez a központ. 2013 Júniusában leírtuk a helyzetet, a probléma okait, és megoldási javaslatokat is tettünk, racionális megoldási javaslatokat, arra vonatkozóan, hogy mit is lehet és kellene tenni. Csak sematikusan elnök asszony a dokumentumban, amelyet rendelkezésükre bocsájtottam, még több információt kapnak. 90%-a a CDL problémáinak az irányítás, nem megfelelő irányítási rendszerből származik. Ugyanis bármikor hozhatnak olyan döntést a CDN n kívül, amelyel csökkentik a költség vetését. Éves költségvetést egy igazgató tanács fogadja el, amelyet a kedvezményezettek képviselői, illetve a cd létrehozó szervezetek képviseltetik magukat, és természetesen az akc belül is az éves közülésen a nagykövetek tudnak reagálni ezekre a döntésekre. Mit javaslunk? azt, hogy a mandátumát a cd nek a központnak úgy újítsuk meg, hogy valóban megújul maga a központ, három pilléren nyugvó új mandátumot képzeltünk el. A helyi és regionális támogatása a kkv számára ehhez megfelelő szervezeti felépítés kell. A versenyképesség és a piaci hozzáférés javítása kell, hogy legyen ennek a célja. A helyi üzleti szolgáltatások fejlesztésének elősegítése második, illetve a, mindezt hálózatokon keresztül elképzelt üzleti és beruházási partnerségek elősegítésével. Ez a közös befektetéseket jelenti. Az új felépítés egy sokkal kisebb fő központot képzelne el Brüsszelben, amely a koordinációért, a benchmarkingért, az ellenőrzésért lenne felelős, és egy le, szinte teljesen decentralizált szervezeti felépítés valósulna így meg és ez lehetővé tenné az is, hogy új finanszírozási forrásokat mobilizáljunk, hiszen sokkal költséghatékonyabb lenne, és egy multiplikátor hatása is lenne. Ez az lenne az igazi decentralizáltság, minőségi és mennyiségi decentralizációra teszünk tehát javaslatot, hogy a, a, a, a végkedvezményezettekhez minél közelebb eh, legyenek eh, a szakemberek. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Összefoglalva tehát, fenntarthatatlan a jelenlegi helyzet. Két lehetőség áll előttünk, vagy egy teljes szerkezetváltás, egy, ahogy azt a blueprintben is javasoltuk, vagy egy új eszközre van szükség, amit a CDE javasol, a másodikkal is hogy összeegyeztethető. Ugyanakkor vannak előfeltételek. Mindenképpen le kell vonni a következtetéseket az eddigi tapasztalatokból, annak érdekében, hogy nehogy kiöntsük a gyereket is a, a fürdetővízzel. Miért? Evolutív és komplikált de cette institution qui se trouve donc... Köszönjük szépen! Valóban roppant bonyolult módon működő intézményről van szó, és valóban fontos ez a megújulási javaslat, amit letettelünk az asztalra. De Kaiser asszony az első hozzászóló parancsol. Merci, Madame la Présidente. Euh, monsieur Frix. Köszönöm. Elnök asszony. Frix úr természetesen nagyon nagy figyelemmel hallgattam azt, amit mondott. Rendkívül őszintén fogalmazott. Semmit sem rejtett véka alá. Ám azt jobban talán meg kell értenem, hogy milyen hozzáadott értéket is képvisel pontosan az ön tapasztalata. Értem persze, hogy amikor a nehézségekről beszélt, meg a, a helyzete körüli nehézségekről, Nos, ezek a gondolatok érthetőek voltak, és köszönet az őszinteségért. Um, hogy ez egy megkörzendő tőke, hogy mondott, hogy nem kéne kijönteni a gyereket a fürdővíddel. Hát nem igazán tudjuk, hogy a gyerek milyen értékekkel bír, vagy milyen minőséggel bír volt a kép. Mielőtt megmentjük, jó lenne tudni, mi az, ami pótolhatatlan volna, vagy mi az, ami, ami helyett nem lehetne más eszközöket alkalmazni, és amelyek egyedülállóak. Ez talán nem volt teljesen világos. Aztán van egy kérdésem is, ezen túlmutatóan a bizottsághoz intézném ezt a kérdést. Mi lehetne a kivált, mivel lehetne kiváltani, milyen alternatívával ezt a rendszert. Tehát mivel jelenik a fő előnye, és mivel lehetne kiváltani. Nem feltétlenül akarom kiváltani, de mégis, aki kéne, mivel lehetne. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Pierre Amera képviseli az Európai Bizottságot ez ügyben. Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, Frix úr, akivel egyébként nagyon sokat egyeztettünk eh, ezügyben már korábban. Nem vagyok én egy intézményi régész, ugyanakkor egy általános megjegyzést tennék. Régebben minden probléma, ha egy problémával találta magát szemben az Európai Unió, akkor létrehozott egy intézményt abban a reményben, hogy az intézmény majd megoldja a problémát. Ugyanakkor ma már nem engedhetjük meg magunknak ugyanezt, ez túl sokba kerülne, főként azok számára, akik állják a ceket. Először is elmondanám, hogy Frix úr záró szavaival egyetértek. Valóban a változásra szükség van a fejlesztés politika terén, és azon belül is a vállalkozás fejlesztés terén. Olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, a vállalkozások, főként a kis és mikrovállalkozások számára, amelyekre valóban szükségük van. Nem csak a finanszírozáshoz való hozzáférés terén van tennivaló, hanem például a kereslet fellendítésében is néha a hónuk alá kell nyúlni. Elmondta Frix úr, hogy decentralizációra van szükség, ezzel is egyetértünk. Sőt, másra is szükség van, ezen túlmenően, annak érdekében, hogy a magánszektort, a kis cégeket támogassuk. Nem akarok nagyon hosszan beszélni, elnök úr, elnök asszony, bocsánat, de az AKC titkársággal, az AKC képviseletekkel itt Brüsszelben, éppen ezért azon dolgozzunk, hogy egy együttműködési keret alapjait eh, fektessük le, hogy legyen egy közös megközelítésünk, lássuk, legyen egy, tehát ugyanazt értsük azon, hogy mik a prioritások, ugyanúgy eh, gondolkozzunk a magánszektor támogatása terén. Négy rövid megjegyzésem lenne. Először is a megfelelő körülményeket kell megteremteni, például a jogszabályi keretet, amely lehetővé teszi, hogy ezek a cégek valóban virágozzanak, de az igazságszolgáltatás a korrupció elleni harc terén is sokat van. Nos, ez az, ahol a kormányoknak kell segítenünk. A második fellépés, a fellépés második területe, hogy a Frix úr is javasolta, valóban üzleti típusú szolgáltatásokat kell nyújtani, főként minél kisebb cégekről van szó, a mikrovállalkozások, egy-két fős vállalkozások számára ez elengedhetetlen. A harmadik a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés. Az LKC partnereink számára egy sajátos csomagot tettünk az asztalra, az mikrofinanszírozáshoz, illetve a hosszú távú finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése az, amelyet vár tőlünk, eh, várnak tőlünk AKC partnereink, a mikrofinanszírozásra vonatkozó eh, fejezeten eh, belül a fiatalok és a nők foglalkoztatása különösen nagy nyomatékkal került be ebbe a javaslat csomagba, ami ennek a politikának a harmadik prioritása. A negyedik pedig a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése, de nem csak a kínálati oldalon kell dolgoznunk, hanem a keresleti oldalon is, azaz, hogy támogassuk ezeket a kis és középvállalkozásokat abban, hogy valóban olyan pályázatokat készítsenek, amelyek pénzügyi szempontból támogathatóak. Hogyan te tehetjük meg mindezt, hogyan érhetjük el mindezt, milyen eszköztárra van szükségünk. Az AKC országokkal egy állandó párbeszédet kell kialakítani, egy állandó politikai párbeszédet. Azt hiszem, hogy ez hiányzott eddig ami lehetővé tenni azt is, hogy partnereinkkel együtt töltsük meg tartalommal ezt a keretet, ami segíteni a végrehajtást is, és ráadásul ez egyben lehetőséget nyújtana arra is, hogy a kedvezményezettekkel is párbeszédet közleményezünk a, a, a szereplő felekkel, a civil társadalommal, akinek a, amelynek a szerepét azt hiszem nem szabad alá becsülnünk a mikrofinanszírozásért, a mikrocégek támogatása terén. Ennek az eszköztárnak a második eleme az, hogy felnyissuk a magáncégek szemét, hogy lássák, hogy már vannak, igenis vannak létező finanszírozási lehetőségek. És természetesen itt állami pénzekről beszélünk. Persze sokat beszélünk a blendingről, tehát a vegyes finanszírozásról, a magánpénzek mobilizálásáról is. Tehát a visszanemtérítendő támogatások és a kölcsönök vegyítéséről. A harmadik fellépési terület a partneri, a már meglévő partneri partnerségek, partneri viszonyok továbbvitele felhasználása, hiszen ezt nem szabad semmiképpen sem elvesztegetnünk. A negyedik eleme az eszköztárnak pedig maguk azok a szolgáltatások, azok a közvetítők, akik például a hálózatok teremtésében, illetve a finanszírozók és a cégek közötti közvetítésben tudnak fontos szerepet játszani. Frix úr igen alaposan elemezte központ eddigi tevékenységét, a pénzügyi gazdálkodás, az OLAF ügy, a különböző peres ügyek mind-mind asztalra kerültek, talán az volt, hogy a helyzet, hogy az intézmény nem felelt meg igazán annak a feladatnak, amelyet neki szántak. Szerintem meg lehet találni az olcsóbb, az adófizetők számára olcsóbb, jobb, hatékonyabb megoldást, egy olyan rendszert, amely keretében nincs szükség egy külön intézményre, amely állandó alkalmazottakat tisztviselőkkel dolgoztat, akiktől egyébként adott esetben csak igen hosszú és költséges eljárás árán lehet megválni. Én elképesztőnek tartottam mindig is, hogy És ha valóban így van, ezt már a kezdetektől fogva, illetve a delegációkon keresztül is kifejeztük. De nem szeretnék senki szemben vádaskodni, sem pedig ö, azzal a babával kapcsolatban, aki a fürdővízben úszkál, hiszen ez egy nagyon pozitív baba és az AKC partnereinkkel kapcsolatban is ugyanezt a pozitivitást emelhetem ki. Azt szerettük volna, hogyha megőrizhetnénk a pozitív elemeket. A decentralizációval kapcsolatban egyetértek, de a jelenlegi tapasztalat azért nem annyira meggyőző. Kenyában a CDE egyik auditor szervezete vizsgálatot folytatott, és nagyon sok szempontra felhívták a figyelmet. Ezért egy kicsit rendet kellene tenni azon helyi hivatalokban, amelyek a decentralizálásért felelősek, és össze kell kapcsolni őket azzal, amit amilyen tevékenységet folytatunk. Szerintem ez lehetséges, és alapvetően egyet is értünk Frix úrral. De úgy gondoljuk, hogy ezt a központot meg kell szüntetni. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra fog ez megtörténni, hanem mindenképpen a munkajogot kell figyelembe venni a regionális irodákban, de a közös EU-AKC tanácsban kell kezdeményezni egy fokozatos kivezetési szakaszt, ami körülbelül 12 hónapot vesz majd igényben, legfeljebb 24 hónapot, tehát a 12 hónap a minimum, Úgyhogy ehhez ezért bátorság kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Lenne még egy megjegyzésem, hogyha megszületik ez a döntés júniusban, ahogyan ön is mondta, ön a különböző kialakult tengelyek esetében egy új eszköz létrehozásáról beszélt. Ez az eszköz abban a pillanatban indulna útjára, vagy pedig, ha jól értettem, ez az eszköz eh, decentralizált szolgálatokat foglalna magába, másikat pedig önök irányítanák. Tehát az eszközt azt abban az adott pillanatban kezdeményeznék, ezt milyen sorrendben fogják elvégezni, tessék? Igen a válasz. Köszönöm. Nos, természetesen ezeket azért párhuzamosan szoktuk végezni. Az AKC-beli partnereinkkel együttműködve próbáljuk meghatározni ezen elemek tartalmát. Ahogyan már mondtam, a CD nem fog megszűnni júniusban, hanem júniusban születik majd egy döntés, ami politikai és jogi jellegű döntés lesz ugyanis a kotonúi megállapodás egyik mellékletének módosítására vonatkozik, tehát egyfajta phasing out, egy fokozatos kivezetés valósul majd meg. Az átmeneti időszakban azért a szolgálatok működnek, és természetesen a CDE tagjaira számítunk, hogy segítsenek minket abban, hogy ezt az újfajta megközelítést érvényesítsük. Ez pedig azon fog alapulni, hogy felhasználjuk a korábbi tapasztalatokat a már említett témakörökben. De amikor a -e becsukja ajtóit, ha mondhatom így, az eszköztár többi eszközét pedig megfelelően fogjuk kanalizálni. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor Frix úr kap szót 5 perc. Euh, tout d'abord, euh, je vais réagir à la question de Madame de Kéze. Köszönöm. Szeretnék reflektálni arra, amit Kejzer, de Kejzer hogy mondott. Megkérdeztem, mi lenne a hozzáadott értéke a CD-nek. Hát erre azt, azt mondom, mi a felhatalmazás, a mandátum van előhöz hozzáadott érték. Nem más, mint a megnyitná az ajtót a modernizáció vagy a kiváltás előtt. Tehát a fő cél az, hogy megismerve a korábbi eseményeket javítsunk a működésem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy az AKC vállalatokon, vagy a fiatal AKC országbeli vállalkozókról beszélve, vagy az informális AKC országbeli ágazatokról beszélve, font, ezek fejlődését látva, sosem volt ekkora szükség korábban arra, mint most, arra, hogy képesek legyünk a vállalatokat alulról felfele felelősségben végigkövessük azok kockázatos életszakaszukban, amikor a leg, az átalakuláson átesnek. Ezt valakinek el kell végeznie. Lehet arról vitatkozni, hogyan csináljuk, ezt persze is kell is ennek mikéntjéről vitáznunk, ám afelől szerintem nem lehet vita, hogy szükség van erre a támogatásra. Aztán az üzleti kapcsolatok, partneri viszonyok létrehozásának megkönnyítése is nagyon fontos cél. Afrika feltörekvő gazdaságai, illetve hát a kínai igényeknek megfelelő afrikai lépések fényében azt is látjuk, hogy a, a KKV-k egyre inkább nemzetköziek lesznek, részt vesznek a vállalkozók és vállalatok ezekben a folyamatokban, és ezzel is foglalkoznia kell valakinek. Ez az igazi hozzáadott érték. Persze el kell kerüljük azt, hogy ezt nagyon bürokratikus módon szervezzük meg, nehézkes módon. Húsz évvel ezelőtt is már elkezdődött a decentralizáció, a különféle vállalati típusokkal, bankokkal tárgyalva, donorokkal, pénzintézetekkel együttműködve igyekeztünk ezt az utat elkezdeni. Nem volt ez egy olyan nehézkes és költséges struktúra akkor, mint a mostani CD-ről, ez ugyan elmondható. És a helyi társfinanszírozás tekintetében is fontos látnunk, hogy nagyon jó példák vannak. Például a Chanel alapítvány Bocvánában társfinanszírozással támogatja a CD programokat. Úgyhogy keressük meg a legköltséghatékonyabb, a legjobban működő, a legjobban teljesítő, rugalmas struktúrákat. Sokszor az a benyomás támad az emberben, és ez persze természetes dolog, nem akarok is senkire mutogatni, nem könnyen az a benyomás támadhat, mintha ugye a, a nehéz helyzetek hatásait bírálnánk, ahelyett, hogy az okokkal foglalkoznánk. Más szóval egyetértek a Mila úrral, bár azért pontosanon kell a keret szerződések értékelését, különféle ágazatokban, halászok, mezőgazdaság, idegenforgalom, és így tovább. És a versenyre alapozva vettünk fel szakértőket, akik bizonyos óraszámban garantáltan segítették ezeket a vállalkozókat. Ez továbbra is hasznos eszköz. Ezzel válaszolnék tehát a feltett kérdésekre. Köszönöm. Ezzel a vitával, a mai ülésünk véget ért. Holnap reggel 9-kor találkozunk a koordinátorokkal ugyanebben a teremben, és 10 órakor folytatjuk a DEVE AFET. Dev, DEVE INTA, bocsánat, javítja magát az elnök asszony közösülésével. A, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal közösen, tehát 10-kor ugyanitt.